Yeah. <laughs> okay, friends, we'll start the meeting so that we can keep uh, our timetable for the voting. Köszönöm szépen. Um, point. Akkor ezzel meg is kezdhetjük az ülésünket. Az egyes napirendi pontunk a napirend elfogadása lesz, változtatások nélkül. Igen, ez rendben is van és a délután ülésünk pontosan három órakor kezdődik, tehát nem fél háromkor, hanem háromkor, ahogyan eredetileg ugye fél háromra hirdették ezt meg. Kettes napi rendi pont. Nézzük a tolmácsolást. Gyakorlatilag minden nyelv, van tolmácsolás, csak svédül és horvátul nincs. Az utolsó koordinátorok ülésének eredménye, amely július 12-én volt, ezt megküldtük már e-mailben, és egyébként szerepel a dokumentumok között is. Úgyhogy ezt bárki ellenőrizheti. Hármas napi rendi pont, akkor fogadjuk el a június és júliusi üléseink jegyzőkönyveit. Négyes napi rendi pontunk, nincsenek új napirendi pontok a az intézményközi egyeztetéssel kapcsolatban, legalábbis a mai ülésen ezen nem, erről nem fogunk beszélni, úgyhogy most az ötödik napi rendi pont következik. Az uniós jog és az emberek védelme. Sziliciotis úrnak adom meg a szót, öné, ön kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék mindenkit szívből üdvözölni a nyári szünetet követően. A mandátumunk utolsó éve ez, biztos vagyok abban, hogy jó lesz, és először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani. Kiváló volt az együttműködés, és a módosító indítványok is nagyon jók voltak. Vannak is már kompromisszumok, amelyeket kidolgoztunk, és az, áll, az árnyék előadókkal fogunk legközelebb találkozni. Az állásfoglalással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy különböző elveink vannak. Egyrészt a, az irányelv bővítése, aztán a definíció, hogy ki is a, a whistleblower vagy a közérdekű bejelentéstevő lehet egy újságíró, vagy egy családtag, aztán egy európai mechanizmus, a, ezen személyek védelmére, valamint a hierarchia megtör, ö, megszüntetése, hogy közvetlenül lehessen a médiához vagy az illetékesekhez fordulni. Aztán az anonimitás, ha kéri a közérdekű bejelentő, és aztán a, nyilvános, hogy fél, az állami félállami szervezetekkel való kapcsolat is. Ezek tehát azok az elvek, amelyeket erősíteni kívánunk, és még néhány dolgot szeretnénk előkészíteni, mint például az egyes és kettes bekezdést. A benyújtott módosítók alapvetően ugyanabba az irányba mutatnak, tehát például a védelem, bizalom, a közérdekű bejelentéstevők számára nagyon fontos ez, és az állami, félállami szervezetek bevezetése ide is. A 13-as cikkel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy meg kell nézzük, hogy egy ilyen bejelentést hogyan lehet kezelni, hogyan érvényesíthető a védelem viszonylag nyitottak vagyunk, és reméljük, hogy az árnyék előadókkal megfelelő megoldásokat fogunk találni. Két ülésünk lesz még közösen. Az árnyék előadók aztán megvizsgálják a kompromisszumokat, és ezt további együttműködés követi majd a többi szakbizottsági képviselőkkel is, azért, hogy az állásfoglalás végül is közösen jó irányba hasson. Köszönöm. Thank you, Mr. Silikiotis. Köszönöm szépen, és akkor most meg is adnám a szót a néppárt képviselőjének, Becker úrnak. Köszönöm szépen. Először is David Kázá nevében szeretnék elnézést kérni. Ő volt a szárnyékjelentéstevő, de neki most más fontos dolga akadt, úgyhogy én fogok helyette felszólalni. Először is köszönjük szépen Jotis jelentéstevő úrnak a munkáját. Én néhány gondolatot fogok kiemelni, és a módosításaimban majd részletesebben is tárgyalom mindezt. Alapvetően tetszik nekünk a jelentéstevő munkája, mégis úgy gondoljuk, hogy nagyon jó pozitív módosításokat terjesztettek be mások is, és jó magam is, mert én úgy gondolom, hogy ezeken keresztül tovább lehet javítani az anyagot. Nem szeretnénk egy túlságosan preskriptív jellegű szöveget, hogy pontosan mit is jelent a joggal való visszaélés, ennek a felsorolása azhoz a veszélyhez vezet, hogy pont olyan joghézagokat teremtünk, amelyeket beszerettünk volna zárni. Éppen ezért a 69-es, a 71-es és a 91-es módosításaink ilyen irányba szeretnék módosítani ezt a szöveget, és mi úgy gondoljuk, hogy további záradékokra van szükség, és olyan helyzetekre is fel kell készülnünk, amikor a legmagasabb kormányzati szinten történnek bejelentések, és az ilyen közérdekű bejelentőknek is teljes védelmet kell biztosítani, hiszen ők a hatalommal való visszaérés, a korrupció ellen lépnek fel, és nagyon fontos az elszámoltathatóság elvét érvényre juttatni, tehát a kormányok tevékenységének ellenőrzése szempontjából ez rendkívül fontos, és ezért ennek az irányelvnek az lesz a célja, hogy az ilyen személyeket ténylegesen védje egy olyan lehetőséget is be kell építeni, amely egy közvetlen bejelentési lehetőséget biztosít egy külön a bejelentésekre szakosodott intézményhez, és itt kell biztosítani a védelmet is, vagy ezen keresztül kell biztosítani a védelmet ezeknek a személyeknek. Ezen kívül még hozzátenném azt is, hogy az irányelv hatája alatt nem csak a védett információkat kiadó személyeket kell védeni, hanem mindenfajta közérdekű bejelentőt. Tovább szeretnénk tehát javítani a szöveget, és a az uniós joggal való visszaélés, vagy a törvénytelen, vagy törvényellenes magatartás bejelentésével kapcsolatban így tudunk hatékonyan fellépni. Köszönöm szépen, Mikály Tecser kapja meg a szót az SZND-től. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A nyári szünet alatt megvizsgáltam én is a módosító indítványokat, üdvözlöm, hogy néhány frakció a hatály kibővítését támogatja. A bizottsági javaslat ugyanis csak bizonyos területeken irányoz elő hatályt, és úgy gondolom, hogy itt a cél elsősorban a belső piacnak a védelme, ennek a mítése, bővítése, különösen a munkajog, a munkafeltételek, a munkavállaló jogok tekintetében jó, hogyha itt bővítésre kerül a hatály ezen kívül az érintett személyek körét is szeretném, hogyha kibővítenénk, akikre tehát vonatkozna a jövőben a határ, olyan személyekre is, akikre hagyományos értelemben nem mondhatjuk, hogy alkalmazotti viszonyban állnak, de például a családtagokra is jó lenne, hogy az irányelva jövőben e, érvényes lenne, őket is védeni, E, az elmúlt évben született saját kezdeményezésű jelentésünk irányadó e tekintetben, és fontos az is, hogy hogyan zajlik le a bejelentés itt az igazságszolgáltatás e, kapcsolatban jó lenne, hogyha nagyobb harmonizálásra törökednénk. A bizottság ugye először belső, majd külső csatornákon e, irányozni elő a bejelentést és azoknak a nyomok követését, és talán nagyobb jogbiztonságot is jelentene ez az eljárás a bejelentő személyek számára, hogyha az igazságszolgáltatás eljárások felé orientálódunk és összehangoljuk ezt az irányelvet ezekkel az eljárásokkal, és az egy, a többi árnyék előadóval, illetve az előadóval majd pontosan megbeszéljük, hogy hogyan is kívánjuk ezt elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm! Hacs úr nincs itt, de az ECR-re McIntyre asszony fogja most képviselni. Köszönöm szépen! Hoc úr sajnos nem lehet itt ma reggel, viszont azt kérte tőlem, hogy ismertessem az ő álláspontját itt a szakbizottság előtt. A jelentéstevőnek köszönjük a munkáját, és az ECRS módosítások, amelyeket bejelentettünk, az egyes módosításról szólnak. Itt, megint, itt úgy gondolja a beterjesztő, hogy egy nyílt listát kellene foganatosítani, és az irányelvben meglévő listákat kellene minimális szinten megállapítani, miközben a tagállamok egy ennél extenzívebb listát is alkalmazhatnának. Ugyanakkor bizonyos tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a hatáskört kiterjesztik, és a közérdekű bejelentőket olyan területeken is védik, amelyek nem szerepelnek ebben az irányelv tervezetben. Ugyanakkor Fontos az is, hogy ki tudjuk terjeszteni a hatáskört azon személyekre is, akiket úgy gondol az adott tagállam, hogy érdemesek lennének erre. A preambulum bekezdésekben kellene megemlíteni azt is, hogy más területekre való kiterjesztése a hatáskörnek nem tiltott, ugyanakkor ez az implementációnak nem képezi részét. Inkább azt kellene alkalmazni, hogy mindenhol azonos megközelítést alkalmazunk, teljesen függetlenül attól, hogy milyen jogrend alatt vagy hatáskör alatt teszik bejelentéseiket. A második cikk 1C bekezdésében az önkéntes bejelentés lehetőség egy kicsit talán túl messzire megy, és úgy gondoljuk, hogy itt olyan személyeket kellene védenünk, akik gazdaságilag mondjuk valamilyen nehézséget szenvednének el a bejelentés következtés, következtében. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, és most következik az ALDE, Jana Thun, nincs itt. Esetleg más az Aldétól? Nincs itt senki. Akkor következik Jean Lambert a zöldektől. Önél a szó. Köszönöm szépen, és én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Természetesen várjuk a megfelelő együttműködést ebben a tekintetben, és egyetértek néhány olyan kommentárral, amely már elhangzott a kollégák szájából. Nagyon hasonlóan gondolkodunk mi is frakcióként. Nos, ami a területek lefedettségét illeti, a munkajogi szempontokra kiható módosításokat az eredeti eh, egyes cikk és a francia, hozzátartozó francia bekezdésben, eh, illetve mellékletben eh, szerepeltetnénk. És az ön, és az anonimitás megőrzése kérdésében ugye nagyon sok olyan eset volt, amikor következményeket kellett elszenvedni a bejelentőnek, tehát itt további védelemre lenne szükség, úgy gondoljuk. És úgy gondoljuk azt is, hogy nagyon fontos a referenciákat beépíteni a hatalom kiegyenlítésével kapcsolatban olyan területeken is, ahol esetleg a menedzsment struktúrából kifolyólag azért van hatalom, hatalmi különbség. Ahogy a mások is említették már, nagyon fontos lenne az érintett személyeket értesíteni, és őket naprakész információkkal ellátni azzal kapcsolatban, hogy mi is történik pontosan a nyomozással kapcsolatban, és ilyen szempontból lenne fontos az Európai Unió és más területekre vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatban. Szerintünk itt a megfogalmazás nehézkes, és jó néhány olyan módosítást is beterjesztettünk, amelyek révén tovább lehet erősíteni a bejelentő személyeknek nyújtandó védelmet. Mi megvizsgáltuk mindezt már a múltban is, és úgy találtuk, hogy itt azért releváns kérdésekre kell odafigyelnünk, mint például, hogy milyen esetleges nehézségekkel kell majd a jövőben számolnia a bejelentőnek. Úgyhogy alapvetően várjuk az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyékjelentéstevőkkel, és azt szeretnék elérni, hogy a folyamat végén egy ténylegesen nagyon erős és jó jogszabály kerüljön ki a kezeink alól. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy látom, hogy senki nincs itt az FDD nevében. Ez pedig azt is jelenti egyben, hogy az ENFV e a szó, Márten úr. Köszönöm szépen. Nem, nincsenek megjegyzéseim, köszönöm. Madam uh, Moleka from... Moleka asszony a bizottság részéről, a DG Just-tól, talán itt van, igen, tessék öné a szó. Köszönöm szépen. Felírtam a megjegyzéseket, módosításokat. Nagyon érdekes és jó gondolatok hangzottak el. Talán van egy uh, gondolat, amelyre kitérnénk, ez pedig a munkajog beépítése a jogszabályba. Hát itt ezzel kapcsolatban azért a jogalappal kapcsolatban lennének problémák, hiszen itt a szociális partnerekkel való konzultáció ebben az esetben megvalós, meg kell valósuljon, és ebben a stádiumban úgy gondoltuk, hogy erre nincs szükség, mert erről még vitázhatunk, hogy szükség van -e erre, vagy sem, és hogy esetleg a bizottsági uh, javaslat uh, megérkezése után erről újra mm, vitát nyissunk, de azért egy kicsit attól tartunk, hogy um, ezzel meghosszabbítanánk a vitát, um, mert arra lehetne hivatkozni, hogy a szociális partnerekkel való konzultáció nem valósult meg. Köszönöm szépen! Szilik Jotis úrja szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid lehetek. Először is köszönetet mondok a kollégáknak. Igen, kedves szavakkal és nagyon konstruktívan járultak hozzá ehhez a beszélgetéshez. Ahhoz, ahogy korábban is mondtam, a módosítók javítanak a szövegen. És van néhány kérdés, ami, ahogy a bevezetőben is mondtam, el, elvet jelent, és ezekhez ragasz, ragaszkodnánk. Az egész eljárásnak az a célja, hogy a, a jelentést, vagy a bejelentőknek a védelmét erősítsük, az anonimitást biztosítsuk, és ezzel egy olyan mechanizmust alakítsunk ki, amelyel a, jelent, a bejelentők még ha állami intézményeket vagy szerveket, személyeket jelentenek is, megfelelő anonimitással nagyobb védelmet élvezhessenek. És nagyon fontosnak tartjuk az információt is, ezt a korábban is említettük, és természetesen a, az átláthatóság sem rossz, sőt, nagyon is jó, sokkal jobban lehet átlátható módon együttműködni, dolgozni, visszaszorítani a korrupciót. Hadd mondjak még valamit, amit a, azzal kapcsolatban, amit a bizottság képviselője mondott. Persze értem a jogalappal kapcsolatos megjegyzéseit, de nekünk parlamentként kötelességünk ezzel foglalkozni. Muszáj, egyszerűen foglalkoznunk kell ezzel. Úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy mindig bővíteni kell a jogot, és most olyan lehetőségeink vannak, amelyeket valóban olyan módon bővíthetjük a jogokat, hogy leterítsünk eddig még nem érintett területeket. A célunk igenis az, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, jobb legyen a védelme a bejelentőknek. Ez az, amihez ragaszkodnunk kell tehát a munkajogi kiterjesztés. És ebből kiindulva azt is meg kell vizsgáljuk, hogy a bizottság és a többi intézmény mit tehet, hogy ez mindez megmaradjon. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Silikiotis. Köszönöm szépen, Silikiotis úr. A foglalkoztatási szakbizottságban 20, szeptember 24-én szavazunk erről, a júri pedig október 10-én. Nos, ennek tükrében azt hiszem áttérhetünk a szavazási részre. Úgy látom, hogy még nem ül mindenki a helyén, úgyhogy adok két kép percet arra, hogy mindenki előszedje a szavazókártyáját, közben hát ha mások is megérkeznek a képviselők közül. Okay, friends, then we start with uh, the voting. Kezdjük akkor meg a szavazást. Először is a, az Európai Unió 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés tervezetéséről szavazunk. A kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük akkor a a kompromisszumot, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 31 igen, 10 nem szavazattal. B kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es módosító, igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Nem a... Hol, hol is tartunk? kérdezi az elnökasszony. 13-as módosító. Igen. Nem ellenőrizzük elektronikusan. A 13-as módosított megnyitom, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35 igen szavazattal. D kompromisszum igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdés, 26-os módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. És akkor most szavazzunk a véleménytervezet módosított formájáról. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ezzel lezárom a szavazást. 32 igen, 12 nem szavazattal, egy tartózkodással elfogadtok. Köszönjük az előadónak, aki én magam vagyok, és köszönjük, hogy olyan jelentős támogatást kapott az előadó a vele együttműködő kollégáktól az egész nyár folyamán. Akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat. Az Emple 55 00 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5501 igen, nem, ellenőrizzük az 5501-et, megnyitom, lezárom, elutasítottuk 24 szavazattal. 5502 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Az Ample 5503-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5504, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5505, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5506, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5507, igen. Ezen nincs szavazás. Igen, erről, erről nem szavazunk, jó. Akkor mégiscsak szavazunk az 5507-ről. Igen szavazattal. Igen, de szavaznunk kell. Eh, hiba az, hogy eh, az van mellette, hogy nincs szavazás. Tehát igen szavazat, nem szavazattal kiszavaz. Tartózkodással elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor az 5507-et. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. Igen. A tolmácsok nem hallják a képviselő hozzászólását, mert mikrofonon kívül hangzik el. We, we can't change that. Um... Elnök asszony, ezzel sajnos nem tudunk változtatni. So, um, it's 21-22. 21-22. Mm, uh... 21-22 arányban negatív a szavazás eredménye. Akkor az Ample 5508-as módosítója. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Az 5509-es kiesik. A következő az 5510-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 55-11 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 55-12 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 55-13 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 55-14 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 55-15 igen. Nem, ez, ez akkor kiesik, ezt elutasították. Akkor a 16-osan igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a tizen az M55-16-ot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 23-23 szavazattal. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Az Ample 55-17-es következik, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55-18, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55-19, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 55-20, igen, nem, ez, ez is kiesik. Akkor az Ample 55-21-es a következő, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 55-43, a, az 55-44-jel együtt, mert ezek azonosak, tehát igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 55-24, igen, nem, tartózkodás elfogadok. Ample 55-25, igen, nem, tartózkodás elfogadok. A következő név szerinti szavazás 55-26, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-21 arányban. Egy tartózkodás mellett. A következő az Empress Szakbizottság 55-27-ese, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ample 55-28, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ample 55-29, igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük az 55-29-est, megnyitom. Az 55-29-ről szavazunk, tehát lezárom. Elutasítottuk 43 szavazattal. 55-30 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. Ellenőrizzük az 55-30-ast, megnyitom. Vote is now closed. Lezárom, elutasítottuk 20-26 arányban. Az Ample 55-31-nél tartunk, igen, nem. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. 55-31-es. Megnyitom. Lezárom. 45-1 arányban elfogadtuk. akkor próbálok visszaérkezni a, a nyaralásomból valóban. 55-32 igen, nem, tartózkodás. Talán elutasítottuk, úgyhogy ellenőrizzük az 55-32-est, és megnyitom, lezárom, elutasítottuk, igen. Akkor nézzük az Ample 5533-ast. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Nagyon közel lehet egymáshoz. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, ezt elfogadtuk egy szavazattal. Ample 5534, az Ample 5535-tel együtt, igen. Nem? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ample 5536. Igen. Nem. Tartózkodás? Ellenőrizzük az 5536-ot, megnyitom a szavazást, majd lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 szavazattal. Akkor nézzük az Ample 5537-et. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5538, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5539, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5540, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 5541, igen, nem. Ellenőrizzük az 55-41-et, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk két szavazattal. Ample 55-42 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Nincs záró szavazás ezen a dokumentumon. Ez, ez minden? Hát ez, ez volt a nem az egész napra, hanem a szavazásra nézve. Tehát eh, a szavazásnak ezzel vége. Köszönöm szépen, hogy részt vettek. És akkor most folytatjuk egy nagyon érdekes témával, amiről már korábban is tárgyaltunk, és eh, azt hiszem az utolsó megbeszélés a nyári szünet előtt pont erről folyt, és egy nagyon mély vitát folytattunk, ami a az Európai Munkaügyi Hatóság 329 módosító indítványt nyújtottak be, ami az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására vonatkozó javaslatot tartalmaz. Megadom a szót Lánersz úrnak, hogy vezesse fel a kérdést újra, mielőtt megadnám az árnyék előadókon. Tehát Lenársz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amint ön is elmondta, nagyon jó és őszinte eszmecserét tartottunk július 11-én erről a dosszéről, még a nyári vakáció előtt, és nagyon komoly támogatást kaptunk a kollégáktól, mind a javaslatok, mind a jelentős tervezet tekintetében és hát remélem mindenkinek jól telt a nyári szünideje, és sok órát a medenceparton vagy a tengerparton töltöttünk azzal, hogy a 929, 929 módosított átolvasgassuk. Claude Roland látom mosolyogva megerősíti ezt a feltételezésemet. Én egyébként azért indultam kb, mert úgy látom, hogy mindenki nagyon elkötelezett és jól tájékozott. A 929 módosító tekintetében én magam is benyújtottam, módosítókat, összesen 975 javítást javasoltak a kollégák a bizottsági javaslatok tekintetében, és ahogy júliusban is elmondtam, úgy gondolom, hogy a mozaiknak egy hiányzó darabkáját sikerülne itt kitöltenünk, amikor is a munkaerő mobilitást szabályoznánk az Európai Unió határain belül. És akkor kicsit re- rekapitulálnám azt, amit elmondtam júliusban először Is világos, egyértelmű, szigorú, betartható uniós szintű szabályokra van szükség a munkaerő mobilitás tekintetében, és nagyon sokat tettünk már ennek érdekében, hiszen létrejött a be nem jelentett munkával kapcsolatos platform, a végrehajtási irányelv, a kiküldetési irányelv, ezekre vonatkozóan az előző ciklusban is már az asztalra tettünk javaslatokat, illetve ebben a ciklusban is dolgoztunk ezen, de további feladatok állnak előttünk, különösen a végrehajtás, különösen a határokon átnyúló végrehajtás tekintetében, hiszen az európai polgárok erre mobilabbak, 17 millió olyan uniós polgárunk van, akik eh, vagy eh, az állampolgárságoktól eltérő tagállamban élnek, és ott dolgoznak, vagy csak ott dolgoznak, éppen ezért a végrehajtás határokon átnyúló dimenzióját mindenképpen meg kell erősítenünk, és annak érdekében, hogy ezt elérjük, én azt javaslom, hogy ez a munkaügyi hatóság egy nagyon koncentrált, fókuszált um, illetékességi kört kapjon, hogy valóban a gyakorlatban is eredményt tudjon elérni, és semmiféle um, értelme nem lenne, hogy egy uh, fogatlan papír oroszlánt uh, hozzunk létre egy újabb administratív testületet, hanem valóban itt szükség van egy erős feltámadásra, és bizonyos feladatokat meg is vonnánk, és csak rendkívüli esetekben kellene például foglalkoztatási szolgáltatásokat, vagy információt stájszékoztatást nyújtania. Sok-sok kolléga javasolta azt, hogy nevezzük át ezt a hatóságot, vagy munkaerő mobilitási hatóság, vagy legyen munkaügyi és szociális biztonsági hatóság a neve, vagy Európai Ügynökség határon átnyúló munkaügyi kérdésekre, ami egy hosszú rövidítést jelentene az angolban, és nem vagyok biztos benne, hogy a munkavállalók ennek örülnének, akik hozzá szeretnének majd fordulni de esetre fontos, a, hogy na, névnél ragadjunk de ennél jelentősebb az, hogy megfelelő feladatkört, hatékony, eredményes működést tudjunk biztosítani a hatóság számára. Legyen az ügynökség vagy hatóság a végén. Az ELA, tehát a munkaügyi esetében a végrehajtása megfelelő feladatkor, illetve illetékesség az, ami a fókuszban kell, hogy álljon, és a legtöbb kolléga ezt támogatja is, és látom, hogy támogatnak abban is, hogy bizonyos feladatköröket vonjunk meg, korlátozzuk le néhány jelentős feladatra a feladatkört, Hát vannak, akik mindent elutasítanak, hát úgy gondolom, hogy ez azért túlságosan lekorlátozná a hatóság működését, hogyha itt, itt csak egy-egy feladatra koncentrálnak, ez nem lenne túl eredményes és hatékony. Mindenképpen támogatjuk a, a kisebb szerepet az információs tájékoztatás tekintetében. Ez az én javaslataimmal is egybeesik. Mindenképpen kiegyensúlyozott uh, eredményre törekszünk itt, ezen a területen. Aztán ott van a bekezdés, az érintett, érintett felek közötti együttműködés, koordináció, fejlesztés, erősítése, és mi úgy gondoljuk, hogy a hatóságnak ez nem biztos, hogy egyetemen feladata kell, hogy legyen. A következő hetekben erről fogunk még majd beszélni. Számomra viszont a kulcsfontosság az, hogy a munkahelyi hatóság az az, hogy hozzá tudjon járulni, vagy eh, létre tudjon hozni összehangolt, közös ellenőrzéseket és itt azért megosztottak a vélemények ezzel kapcsolatban, hogy itt ezeket csak facilitálnia kellene, vagy javasolja, vegyen részt ezeken az összehangolt közös ellenőrzéseken, vagy a tagállami hatóságok együttműködése legyen -e. önkéntes vagy kötelező érvényű, tehát itt sok-sok nyitott kérdés van, amelyeket még meg kell vitatnunk az árnyék előadókkal de mégis megismételném és kiemelném, hogy számomra valóban egy javaslat kulcsfontosságú pontja az, hogy itt kielégítő és kiegyensúlyozott megoldást találjunk a feladatkörre vonatkozóan. Aztán vannak módosítók, amelyekkel kapcsolatban azért nem vagyok biztos, hogy nagyon konstruktívak, tehát túl sok és új fogalom meghatározás nem biztos, hogy előre visz minket a feladat mindenképpen, tehát a már létező szabályok végrehajtását, betartását kell, hogy segítse, a már létező uniós jogszabályok, a már létező fogalommeghatározások, azok, amik irányadók kellenek, hogy legyenek a hatóság munkaköre szempontjából, nem hiszem, hogy túl sok új fogalmat kellene itt bevezetnünk. Aztán vannak még más nyitott keresek, a szociális partnerek bevonása, az Európai Parlamentnek magának a bevonása bizonyos eljárásokba, az adminisztratív bizottságnak a feladata, a közvetítés területén a feladata, a hatóságnak, vagy iránymutatások kidolgozása területén mit tud tenni a hatóság. Úgy gondolom, hogy nincs arra időnk, hogy ezt mind-mind uh, uh, megvitassuk, de a következő években bőven jut majd erre is idő szerencsére, és az árnyék előadóka, vagy bárki más érintett, érdekelt kollégával nagyon szívesen eszmét cserélek ezekre a kérdésekkel. És hát még egyszer elmondanám, hogy a cél az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a nemzeti hatóságok jogköre és az uniós kapacitásra bíró a, az uniós szabályok betartatása, végrehajtását erősítő Európai Munkaügyi Hatóság között. Ezt szeretnénk a végső szövegben, amelyet szavazásra bocsátunk elérni. Remélem, hogy hatékonyan, gyorsan eljutunk ehhez a célhoz. Mindenesetre már most köszönetet mondanék minden kollégának a hozzájárulásért, és hát várom, örömmel tekintek a további együttműködés elébe. Köszönjük szépen. Köszönjük, Lenelsz úr! Most akkor következnek az elnékelődök, majd mindenki más, aki szót kér. Először Pirinski, a Szociáldemokrata frakció nevében kap szót, mint elnékelődök. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök, hogy újra itt ülhetek a körükben, és Lenesz úrral és a kollégákkal részt vettek ebben az eszmecserében, ahogy elhangzott, nagyon komoly és komoly kihívásokat magában rejtő dosszéval, témával, jelentéssel állunk itt szemben. Ahogy már említést tettek, erről többen 29 módosítók előtt benyújtása, ez magáért beszél. Úgy gondolom, ez jól jelzi a jelentőségét ennek a dosszénak. És szeretném azt is megemlíteni, hogy az általános megközelítés, amit szeretnénk itt alkalmazni a módosításuk kapcsán, az az, hogy megpróbáljunk egy kiegyensúlyozott megközelítést létrehozni, ahogy Lenelsz úr is azt elmondta, szeretnénk egy olyan intézményes hatóságot szeretnénk létrehozni, amely valódi hozzárat értékkel bír. Igen, itt valóban a belső piac tekintetében egy egyedülálló piaci hatóságot szeretnék létrehozni. És úgy gondolom, elnök asszony, hogy fontos itt számunkra az, hogy meghatározzuk konkrétabban, hogy mit is értünk kiegyensúlyozott alatt, és hogyan szeretnénk ezt az egyensúlyt elérni. Három olyan terület van, amely úgymond általános jelentőséggel bírnak, amelyeket szemlet kell tartanunk. Az egyik, az pontosan a célok és a hatály, a feladat köre a hatóság tevékenységének, aztán a konkrét feladatoknak a meghatározása, hogy a célokat elérjük ezzel a hatósággal, a harmadik pedig a struktúra, a felépítést érinti. Ami a célkötözéseket illeti, és egyébként frakciónk olyan 125 módosított nyújtott be, kollégák egyenként vagy párokban összeállva nyújtották be ezt a sok-sok módosít, és ezek tükrözik azt a kívánságunkat, hogy valóban egy igazi munkaügyel foglalkozó, hatékonyan működő hatóságot szeretnénk felelteni. Mi a megközelítésünket megpróbáltuk arra alapozni, vagy ami az első preambulum bekezdésben olvasható bizottság javaslatában, az az, hogy a munkaerő szabad áramlás, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatás nyújtás szabadsága a belső piac alapvető elveit testesítik meg, és a szerződésekben ezek kőbe vannak, és bele vannak fektetve, és ez a három szabadság, amelyek itt összekapcsolódnak, egymásba kapcsolódnak, a, a munkaerő szabad áramlásával. Rendkívül fontosak és egyformán fontosak, a, és az interakciójának, a három szabadságnak valóban a szemünk előtt kell, hogy lebegjen. És egy bizonyos módosítót szeretnék kiemelni, amelyet elfogadhatatlannak tartok, ez pedig az 55-ös, amely kiegészíteni ezt a preambulum bekezdést a következő mondattal, a szabad mozgás a kapcsolatos jogok nem abszolútak, és a visszaérés ezen jogokkal mindenképpen megakadályozandó. Az, hogy visszaélés szerűen e, e, élnek ezzel a szabadságjogát, ez bármelyik szabadságra igaz, a, szabad, a letelepedés szabadságára, a szolgáltatás nyújtás szabadságára, és hát itt ugye a visszaélés lehet akár um, bűncselekmény formájában elkövetett visszaélés is. De akkor itt ezt meg kell különböztetni, és én, én nem egészen értem ezt a fajta megközelítést, ami ebben a módosítóban áll, hogy hogyan lehetne itt egy új kategóriát teremteni. Ahogy az úr elmondta, nekünk tényleg az a legfontosabb feladatunk, hogy a már létező hatályban lévő uniós jogszabályok végrehajtását e, biztosítsuk, de ha csak erre fókuszálnak, az mégiscsak nagyon oldalon lenni itt valóban meg kell néznünk a problémák gyökereit és az okokat, hogy mik teremtenek diszkriminációt, visszaélést, egyenlőtlenséget, és ezeket kell orvosolni ahelyett, hogy hagyjuk, hogy a piac maga ilyen problémákat generáljon. Tehát fontos itt az elemzés, a kockázat elemzés, az együttműködés, az információt a, a gyökerek megvizsgálása. Tehát, hogyha vannak valóban visszaélések, valaki visszaél a szabad mozgásra, a munkaerő szabad áramlásával, akkor annak az okait kell megvizsgálni és elemezni. És nem csak a kiküldetés területén szeketik meg a szabályokat, hanem amikor hosszabb távon telepednek le a munkavállalók egy másik országban, és ott próbálnak integrálódni, ez is egy fontos terület. És hát amit Lenna az úr is a definíciók, a fogalmeghatározások kérdése is érdekes. Igen, a különböző jogi aktusok tartalmaznak fogalommeghatározások, de amikor a módosítókon dolgoztunk, akkor azt láttuk, hogy itt vannak bizony eltérések, ugyanazon tevékenységre vonatkozóan, akár két különböző meghatározásos találkozok. Éppen ezért Lenesz úr véleményével szemben én úgy gondolom, hogy itt nem elkerülhető, hogy új fogalom meghatározásokat vegyük fel a szakba, és úgy gondolom, ez nem tántorítaná el a munkavállalókat, hanem nagyobb világosságot, egyetemiséget biztosítani számukra, hiszen jelenleg is láthatjuk, hogy akár a munkavállaló fogalmát is különböző módon értelmezzük, és hát azt is el kell mondanunk, hogy változik is idővel a természete annak, hogy mit értünk munkavállaló alatt, tehát nem tudjuk örökön, örökre kőbevésni az egyes fogalmakat, hanem meg kell nézni, hogy milyen tevékenységek, milyen személyek, végzik ezeket a tevékenységeket, és itt tovább, mik tartoznak a munka, munkavállalást területében. Aztán, ami a hatáskört illeti, bizonyos országokban van, mások lehetnek a gyakorlatok, például a skandináv országokban, egy jól működő rendszerben okozhat a problémát az, hogy mobil a munkaerős érkeznek máshonnan is, munkavállalat, ez a Monte, Monti megközelítés, amit itt alkalmaznunk kellene. Nem akarok én most egyébként részletesen belemenni a feladatokba, hiszen elnök mondja, én is tudom, hogy szűkösen mért az időnk, és, és hát hihetetlen mértékű nyitott kérdés és módosító tornyosult előttünk, de mindenképpen az együttműködés, a koordináció, a közvetítés, az összehangolt és közös elnézések eh, támogatása, mind mindezek fontos feladatok lesznek, és az irányelv valóban az kell, hogy legyen, hogy együttműködést meg kell erősíteni a nemzeti hatóságok és a létrejövő európai munkagyi között, és ez nem lehet egyirányú utca, ez nem lehet egy vertikális kapcsolat, hanem mindenképp előfetes kell tenni, hogy valódi együttműködés jöjjön létre, a nemzeti hatóság előjogait is tiszteletben kell tartani, és mindenképpen nyilván az európai szintű hatóságnak is eh, teljes mandátumot kell kapnia arra vonatkozóan, hogy koordinálja a nemzeti munkahogyi hatóságoknak az együttműködését és elérje a végrehajtását az uniós jogszabályoknak, és van ha nehézségek, viták merülnek fel, ezek esetében is megfelelő közvetítési folyamatokat kell előirányozni. Ami pedig végül a harmadik területet, a struktúrát, a felépítást illeti, én nem gondolnánk, hogy az EURES hálózatot kellene integrálni az új elába. Az EURES úgy gondoljuk, hogy jól működik, hagyni is kell, hogy ebben a formában működjön. Erre vonatkozóan néhány módosított be is nyújtottunk, és megpróbáljuk a 2016-ban elfogadott rezsimet változt, megváltoztatni. Én nem gondolom, hogy az ELA irányelv tekintetében e át kellene venni ezt a rezsimet, ami pedig a szociális biztonsággal kapcsolatos igazgatási tanácsot illeti, illetve más elemeket, amelyekből összeáll a munkahogyi hatóság úgy gondoljuk, hogy nem túl produktív ez a megközelítés. Aztán, ami pedig a be nem jelentett munkával kapcsolatos platformot illeti, azzal sem értünk egyet, hogy valóban ezt itt integrálni kellene a munkahogyi hatóság, vagy egyszer fel kellene oldódnia ebben anélkül, hogy konkrétumokat látnak. Ez a bizottság javaslat nem igazán elfogadható. Szinergia fontos, de úgy gondolom, hogy a platform munkája, önálló munkája is nagyon fontos, hogy felderítse a nem munka mindenféle dimenzióját és problémáját, és fontos, hogy itt szorosabb irányítás alá vonjuk a hatóság munkáját megfelelő testületekkel, és úgy gondoljuk, hogy az igazgató tanácsot és jobban működővé, hatékonyabbá kellene tenni, hogy jól működhessen maga a hatóság, és ami magát a nevet illeti, Lenász úr egyetértve, én is nagyon szkeptikus vagyok, hogy van-e értelme annak, hogy az elát még kiegészítsük három-négy másik betűvel, és én továbbra is inkább a hatóság mellett kardoskodnék egy ügynökség helyett. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, köszönöm a türelmet, és köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy ez sok minden tisztázott, ez a hozzászólás mindenki számára akik nem volt még olyan mélyen benne ebben a témában, most pedig akkor Trebézius asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönet illeti az előadót is, hiszen itt rengeteg módosító született, említették ezt az óriási számot, és hát ezt a szórakoztató vitát és hallhattuk a, a lehetséges nevekről. Én úgy gondolom, nehéz itt mindezt összefogni és prezentálni. Én a magam módosítóinál arra koncentráltam, hogy a szerződésekben lefektetett uh, illetékességi körök, ugye a megosztás az illetékességi köröknek a a nemzeti hatóságok és az uniós hatóság között ez megmaradja A szociális jogok európai pillére emlékeztetnék, ez továbbra csak egy politikai szándéknyilatkozat, és továbbra sem képezi részét az uniós jognak az unió feladata, ennek a hatóságnak a feladata a munkavállás területén az az, hogy a munkavállalók jogait tiszteletben tartassuk, aztán a dömping és a csalás ellen fellépjünk és támogassuk a, a nemzeti hatosságok együttműködését, de mindig a nemzeti együttműködés, mindig a nemzeti hatosságokkal egyeztetve lehet itt fellépni. Aztán határokon átnyúló tevékenységek tekintetében támogatjuk azt, hogy a munkavállalók számára, különösen a KKV-k számára egyszerűbben hozzáférhetők legyenek a szabályok, a jogok és a az is fontos, hogy itt a duplikációkat elkerüljük, ne, már vannak működő struktúrák, mint az EURES, nem kell itt a spanyol viaszt újra feltalálni, illetve párhuzamoságokat létrehozni, és a nemzeti hatóságok bevonását és hatékonyabbá kell tenni az új struktúrákban, mindenképpen fontos, hogy ők hatékonyabb szerepet tudjanak vállalni, és már a nyári szünet előtt is elmondtam, hogy az adatvédelem, a munkavállalók adatainak védelme mindenképpen garantálandó ebben a hatóságban, és örülnék, hogyha az ezzel kapcsolatos módosítóimat elfogadnák. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. I'll give the floor to... Köszönöm szépen, most pedig akkor Harkin asszony kapja meg a szót az ALDE részéről. Thank you, Chair. Well, I have to admit that... Köszönöm szépen. És hát én sem azzal töltöttem a nyarat, hogy ezeket a módosításokat olvasgassam, úgyhogy ezért aztán röviden fogom csak értékelni őket. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és azt hiszem, hogy nagy mértékben egyetértek ezekkel. Természetesen vannak azért kisebb kérdések, amelyekről majd még eszmét kell cserélnünk. Nagyon fontos az, hogy ne egy ilyen foghatlan tigrissé válni, váljék ez az egész, és ugyanakkor a tagállamok is elfogadják. A kérdésem a következőben képpen ragadható meg. Vajon ebben a javaslatban, amikor arról beszélünk, hogy csökkenteni akarjuk a feladatok számát, ennek részeként például sokkal rövid, kisebb, vagy rövidebb módosításokat szeretnénk beterjeszteni az információk hosszúságára vonatkozólag, és Fontos az is, hogy az európai alapokkal kapcsolatban ugye hat, jelen, hat ajánlás van, ebből egyébként három az információ nyújtásra, illetve az adatgyűjtésre vonatkozik. Én nem gondolom, hogy ezt ennyire fontosnak kellene kezelnünk. Természetesen nyitott vagyok arra, hogy mit tudunk tenni ezekkel a kérdésekkel, de van itt egy olyan kérdés is, amiről viszont egyáltalán nem esik szó. Nos, megint csak a módosítások egy igen nagy része a határon átnyúló foganatosításról szól a mobilitás, a munkaerő mobilitásának kapcsán, és tudjuk azt, hogy a szabad mozgás az egy alappillére az Európai Uniónak, tehát az embereknek biztosnak kell lenniük abban, hogy ezt a jogot megőrizzük. Ugyanakkor természetesen oda kell figyelni a szubszidiaritásra, a tagállamok hozzáállására, és talán a legnagyobb kihívás az pont az, hogy hogyan lehet megtalálni a két aspektus közötti egyensúlyt nagyon-nagyon sok módosítás túlságosan messzire megy szerintem. És az egyik ilyen kérdés például az pontosan az úgynevezett jogalap kérdése. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rinye Kornakárié a szó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt a jelentéstevő részéről. És azt hiszem, hogy nagyon nehéz azokról a kérdésekről szólni, amelyek számunkra legfontosabbak. de vizsgáljuk meg, hogy a mi frakciónk számára mi a legfontosabb, és mi lesz ennek a hatóságnak a célja. Mi elmondtuk már azt, hogy a célok tekintetében szeretnénk változást elérni, nem csak a piaci szempontokat kell figyelembe venni, hanem azt, hogy hogyan tudjuk az embereket védeni, hogyan tudunk a szociális dömping ellen fellépni, és miután már jól működik a belső piac, nagyon fontos az, hogy arra is odafigyeljünk, hogy emiatt aztán ne károsodjanak, vagy sérüljenek a munka feltételek. Nos, hát hogyan is működik jól egy ilyen hatóság? Hát szerintem a szociális partnerek bevonásával, és ezért sokkal fontosabb szerepet kellene nekik szánni a hatóság működésének tekintetében. Nem csak európai szinten, hanem nemzeti szinten is őket kell támogatni, és tudjuk azt is, hogy a jó munka feltételek kidolgozásánál a szociális partnerek kell való egyeztetés alapvetően fontos. Ezen kívül pedig oda kell figyelni arra is, hogy hogyan tudjuk a nemzeti rendszereket támogatni. Nem szabad, hogy ezeket tönkre tegyük európai szempontból sem, hiszen vannak olyan nemzeti rendszerek, amelyek jól működnek, és nem szabad beavatkozni az ő munkájukba. Tehát ezekre a kérdésekre kell odafigyelni, és nagyon nagy különbségek vannak uniós szinten a különböző munkaerőpiacok között, és ezért fontos az, hogy a rendszerek továbbra is működőképesek maradhassanak. mindig azt kérjük, hogy információkat szolgáltassanak a nemzeti hatóságok, és fontos az is, hogy ne csak egy administratív teherré váljon mindez. Az emberek nem szabad, hogy a finanszírozás külön, tehát a különböző módosításában lássák csak a különbségeket, hanem inkább a pozitív hatásokat hangsúlyozzuk, és ne a negatívokat. Köszönöm szépen. A zöldek következnek. Köszönöm szépen. És én is mindenkinek szeretnék jó munkát kívánni a nyár vége kapcsán, a munka újrakezdése kapcsán. Jó lett volna még egy kicsit tovább nyaralni, de hát most itt vagyunk. Én azt hiszem, hogy egyetérthetünk, és a kollégák nagy része már elmondta azt, hogy kell egy ilyen, szükség van egy ilyen hatósága. Nos, ezért aztán rendkívül fontos ez a munka, és néhány gondolatot szeretnék kiemelni, amelyek fontosak a mi számunkra. A jelentéstevő asszony Shakespeare-ről is es, beszélt, én pedig a Faustot említenénk ebből a szempontból. Tényleg fontos lenne a szociális biztonság, a társadalombiztosítás beépítése. Számunkra ez azért is van így, mert szeretnénk megszüntetni a konfúziót. Nagyon sokszor pont a társadalombiztosítási rendszerek kapcsán adódnak ezek a nézeteltérések, hogy hogyan tudnak együttműködni ezek a szervezetek a tagállamok között, és ezért lenne fontos az, hogy mindezt megvizsgáljuk közelebbről is. Aztán a második kérdés az az, hogy micsoda visszaélések történnek, és tényleg fontos lenne ezeket alkalmazni, és hogy ne legyenek különböző technikai eltérések. Nagyon sok kolléga beszélt már arról, hogy mennyire fontos a szociális partnerek szerepe, de ezen kívül én a civil szervezetekre is felhívnám a figyelmet, mert ők is nagyon gyakran igen jól ismerik a problémákat, és én úgy gondolom, hogy ezért is lenne fontos az, hogy őket is bevonjuk a munkába. És az utolsó gondolatom, és erre már több kolléga is utalt, hogyan is tudjuk azt biztosítani, hogy mindez ne legyen egy ilyen fogatlan tigris. Nos, hát ehhez nyomást kell gyakorolni, és átláthatóságot kell biztosítani. Ezért is kérjük azt, hogy legyen egy olyan uniós lista, amely azokról a cégekről ad információt, akik nem tartják be az uniós jogszabályokat, mert ezen keresztül tudunk nyomást gyakorolni a vállalkozói szférára, és elérni azt, hogy a már meglévő jogszabályokat ténylegesen betartsák, és ezen keresztül megkönnyíthetjük a munkáját is a hatóságnak. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és várom a közös munkát. Thank you. Köszönöm. Az EFDD illetve az ENF részéről nincs itt senki. Ez akkor viszont következik eh, az, hogy kik akarnak hozzászólni. Reiner asszony. Köszönöm szépen. Én is eh, jófajta antrét kívánok, tulajdonképpen kíván szeretném menteni azokat, akik eh, még nem vesznek re, részt teljesen a munkában, annak ellenére, hogy ez a munkaügyi hatóság nagyon fontos kérdés. Biztosítani kell, hogy a jogot alkalmazzák, ellenőrzék és érvényesítsék. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nevetséges a dolog, ezért úgy gondolom, hogy világos, szigorú és érvényesíthető szabályokra van szükség. Természetesen azt is biztosítani kell mellett azt, hogy az egész működjön is. A hatóságnak, az elának gyakorlatilag működnie kell. A mindennapokból tudom, hogy a határon átnyúló együttműködés a nemzeti hatóságok között nem úgy működik, ahogy szeretnénk, különösen a szabályok alkalmazása, érvényezése terén. Azoknál sem, amelyeket mi magunk határoztunk meg. A szolgáltatások szabadsága nagyon értékes valóság, de sajnos, ahogy Pirinszki Karita kollega emlékette, nagyon sok svindli van az úgynevezett postaláda cégek, fals cégek nem felelnek ennek meg. Éppen ezért én a, a hatóság jellegére szeretnék hangsúlyt fektetni. Nekem az a fontos, hogy a hatóság úgy működhessen, hogy a nemzeti hatóságok valóban ténylegesen együtt tudjanak működni, együtt is működjenek és alkalmazzák a jogot. Ha nem, akkor egyszerűen csak egy jelképről van szó, és erre nincs szükség olyan hatóságra van szükség, amely dolgozik, amely alkalmazza a szabályokat, ugyanúgy, mint ahogy a pénzügyi válságnál volt, van megfelelő bankfelügyelet, és azt biztosítják, hogy a gyakorlati dolgok működjenek, társadalombiztosítás és minden, tehát mindaz, ami a hatóságok számára a nemzeti megállapodások alapján a munkaügy terén is fontos lesz és alkalmazandó. Köszönöm. Zsors Bachnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma egy kicsit jobb az érzésem, mint júliusban volt. Júliusban már az látszott, hogy megosztottak vagyunk. Sőt, voltak olyanok, akik arról beszéltek, hogy utasítsuk ezt el. Minden esetre megosztottak voltunk. Abszolút meg vagyok győződve arról, hogy szükség van az Európai Munkaügyi Hatóságra, és éppen ezért támogatom Nenners kollégát. Többször hangsúlyoztuk, hogy az újonnan megalapítandó munkaügyi hatóság nem csak hogy a papíron kell, hogy jól nézzen ki, hanem a gyakorlatban is megfelelő kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzen, de ehhez forrásokra is van szükség. Biztosítani kell azt, hogy a, közvet, a, a közvetítő bizottság ne csak opció legyen, hanem kötelező. Meg vagyok ezen kívül arról is győződve, hogy a szociális partnereket erősen be kell vonni. Kockázatértékelésnél, kockázatelemzésnél, és a szakszervezeteknek és munkáltatói szervezeteknek egy-egy képviselője a felügyelő bizottságban vagy ügyvezető tanácsban ott kell, hogy legyen. Ahogy Marian Harkin asszony is eh, komlit, eh, említette aláhúzta, nem a tagállamokkal szemben, hanem velük együtt kell valamit létrehozzunk. Részt kell, hogy ebben vegyenek, és eh, Egyensúlyt kell, hogy biztosítsunk azért, hogy a hatóság európai többletértéket jelentsen a belső piacra, nem csak minőségről, hanem biztonságról és a szociális szempontokról is szó van. A szociális dömpinggel szemben szabályokat kell tudnunk hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bálasz úr a következő. Köszönöm szépen jelentéstevője vagyok ennek a nagyon nehéz témának, a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásának kérdésében. Hát itt egy nagy munka vár ránk a következő hetek során. Nos, nagyon gyakran a viták során ugyanazok a kérdések merülnek fel. Mire gondolok? Nos, hát arra, hogy gyakorlatilag nincsen arra vonatkozó valós lehetőség, hogy ellenőrzést lehessen végezni, hogy e azonos jogok illessék meg a munkavállalókat, egész egyszerűen azért, mert nincsenek európai referencia értékek, akár a meglévő jogszabályokban, de nincsenek meg a kezünkben azok az eszközök sem, amelyekkel ezeket végre tudnánk hajtatni. Nos, most itt ezért egy fontos és nagy hiányra próbálunk megoldást találni, Egyértelmű az, hogy a mobilitást támogatni akarjuk, ez önmagában nagyon jó, de hogy ez a lehető legsikeresebb legyen, ezért a csalás ellen fel kell vennünk a harcot, és a csalás ellen pedig úgy tudunk hatékonyan fellépni, hogyha egy olyan hatékony rendszerben dolgozunk, amely a bürokrácia ellentéte, hiszen a bürokrácia egyszerűen nem hatékony, mert soha nem születnek döntések. Hogyha a vállalkozói szférát akarjuk támogatni, hogy megismerjék a jogszabályokat, és hogyha a csalók ellen akarunk fellépni, akkor az Európai Munkaügyi Hatóságnak igazi hatásköröket kell a kezébe adni. Ez azt jelenteni, hogy azok a döntések, amelyeket meg tud alkotni ez a hatóság, azok ténylegesen meg is valósulnak. Az uniós jogszabályok nagyon is jól rávilágítanak arra, hogy az unió szociális szinten kiegészíti a tagállamok hatáskörét. És itt pontosan erről van szó, egy kiegészítő szerepről, amely természetesen figyelembe veszi a nemzeti hatóságok, akik hozzá kell járuljanak a hatóság, az európai hatóság működéséhez, és ezen keresztül egy nagyobb átláthatóságot tudunk biztosítani a munkavállalók mobilitásának tekintetében. Tehát nem egy további hat, nem hatékony bürokráciára van szükség, hanem egy ténylegesen hatékony döntéshozatalra képes szervre. Köszönöm. Köszönöm. Sajdorova asszony kapja meg a szót. Děkuji, kolegyně a kolegové. Já Köszönöm szépen, kedves kollégák. Remélem, hogy a nyári szünetben megerősödtünk, és most rávetjük magunkat a munkára. Balas kollégával teljesen egyetértek, a hatóságnak hatékonynak kell lenni. Rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy kiegészítsék európai szinten a tagállami hatásköröket egyet kell működni a tagállamoknak. Éppen ezért egy sor olyan módosítót javasoltam, amelyekkel nem azt szeretném elérni, hogy módosítsuk a nevet, hanem az új hatóságnak a, a hatásköreit hat, pontosítsuk. Ez egy új hatóság, ezért világosnak kell lenni, hogy hol vannak a, a, a kompetenciái, és hogyan tud segítséget adni, nem pedig, hogy új akadályokat teremt. Ezért azt javaslom például, hogy a díjak szolgáltatások kifizetését a tagállamok számára határozzuk meg, ne a munkáltatók vagy a munkavállalók számára. Aztán nem, ez a bizottsági javaslatból nem válik egyértelművé. Meg kell aztán azt is folyta, fontolnunk, hogy a munkavállalóknak fizetnie kell a konzultációért, a hatósági ajánlásaiért. Ez nem fe, ha ez így lenne, az nem felel meg az elképzeléseinknek. Aztán javaslom azt is, hogy a nemzeti jogalkotásokat vegyük figyelembe. Például az egyes tagállami szakértőket szakértők számára lehetővé kell tenni, hogy a szakértői csoportokban képviseltessék magukat. Ez sem világos a bizottsági javaslatban. Nem egyértelmű feltételezem, hogyha jobban akarunk együttműködni a tagállamokkal, akkor ezt valóban érvényesíteni kell. Az én javaslatom tehát ebbe az irányba menne, az új hatóságnak segíteni kell a koordinálást, együttműködést, ne csak egy újabb európai hatóság legyen. Köszönöm. Köszönöm. Ilyes Liavete asszony a következő. Köszönöm szépen. Én is mindenkit szívből üdvözlök a nyári szünetet követően. Látom, mindenki kipihente magát, lesült, mindenki mosolyog, és teli van energiával, hogy dolgozzon. Néhány dologra szeretnék én is eh, korlát, eh, szorítkozni. A hatóság létre hozzásával kapcsolatban mindig az volt a probléma, hogy sok dokumentumunk van, de nagyon kevés adatunk arról, hogy mi történik a munkaerőpiacon. Például a munkavállaló kiküldetése, stb. A szociális dömping. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló viszonyítási alap lehetne ez a hatósága az elkövetkezendőkre, mobilitás, munkaerőpiac kapcsán Európai Uniós szinten. Hiszem azt is ezen kívül, hogy világosan a közös ellenőrzések eh, eh, helyzetét meg kell határozni. Nem tudom azt elképzelni, hogy ilyen együttműködés, eh, ellenőrzés a tagállamok együttműködése nélkül folyjon, hiszen az ilyen együttműködések terén mindenképpen szükség van rájuk, ha azon a területen van az ellenőrzés, ahol egy tagállam például működik. Az Európai Bizottság azt hiszem, attól tartok, hogy most eh, csak a mobilitásra gondol, illetve csak azokban a pontokon eh, gondol a, a mobilitásra, ahol a hatáskörökről szól. Meggyőződésem, hogy eh, a munka, a kiküldött munkavállalók munkakörülményei is fontosak. A munkaügyi hatóságnak pedig ezt, ezteket is értékelnie és ellenőriznie kell. Módosító indítványaimban ezért azt hangsúlyozom, hogy az új hatóság ne új, hatós, ne új akadályokat támaszon az európai munkaerőpiacon. A KKV-k sokszor panaszkodnak egyre gyakrabban arról, hogy az Európai Bizottság mindig új akadályokat támaszt, és ez nyilvánvaló nehézségeket okoz a munkaerőpiacon. El kell fogadjuk azt, hogy Európa igenis függ a KKV-któl, és ezért a szerepüket támogatni kell. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőjéhez fordulok. Több kérdést is feltettek önöknek. Talán vannak megjegyzései, amit elmondana. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Először is talán köszönetet kell, hogy mondjak az eddigi munkáért. Ezt meg is teszem, mert tudom, hogy mi áll a módosítók mögött, mennyi megbeszélés, mennyi vita. Köszönöm tehát mindezt. A kezdet kezdetétől ez a ház elkötelezetten követte az igen ambiciózus menetrendet. Ezt is szívből köszönöm. Pillanatnyilag a bizottság számára igen nehéz lenne kommentálni ezeket a módosítókat, hiszen ezeket még nem fogadták el, de néhány kérdésre azért megpróbálok válaszolni, és megismételni, hogy mi is a bizottsági javaslat. Egyet is értünk az önök döntő többségével azzal, hogy egy működőképes operatív hatóságra van szükség, eszközre, amely kimondottan aktív az együttműködés, tájékoztatás, együttműködés és közvetítés terén. Információt kell szolgáltatni, lehetőséget arra, hogy erősítsék az együttműködést a nemzeti hatóságok között, és lehetőséget arra, hogy néha megoldásokat is nyújtson közvetítés révén. Ez az tehát, amit javítunk, ez az a csomag, és ez az úgynevezett egyablakos rendszer, gondolata mögött, ami benne van ebben a javaslatban is. A névvel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy eh, sok belső vitánk volt nekünk is. Az a fontos, hogy a mozgásszabadság, a, a kiküldetés, társadalombiztosítás területein aktív hatóságról van szó, és éppen ezért az Európai Munkaügyi Hatóság mindezt tükrözi, tartalmazza. És az akroníma is jó az ELA A tájékoztatással kapcsolatban belátom, hogy az első javaslat némi kihívást jelent az a ház számára, de a, a prevenció is fontos a javaslatunkban, ezt ne felejtsék el, tájékoztatni kell a munkavállalókat, a vállalatokat, és a tájékozott munkavállaló, a tájékozott munkáltató könnyebben mozog a munkaerőpiacon. Ezzel a munka mobilitás is javul valaki említette az Európai Számvevőszék külön jelentését. Ezt is nagyon komolyan vettük. Sok mindent csinálunk, lehet, hogy túl sok mindent is, és szétszórt az információ, de éppen ezért tartjuk fontosnak az úgynevezett egyablakos vagy egypontos ügyintézési lehetőséget. Ez az a hatóság. Erre, erre szálljuk. Hallottam továbbá azt is, jól hallottam, amit a szociális partnerek bevonásáról mondtak. Nem felejtettük el őket, igen, kritikusak a munka vállalói mobilitás, a munkavállalók mozgásszabadsága terén. Éppen ezért úgy tervezzük, hogy az érintett csoportokat, őket kritikus szerephez juttatjuk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna most elmondani. Természetesen technikai szaktudásunkat szívesen felajánlom, ha további kérdésük, megjegyzésük lenne. Az előadó és csapata mindig is szívesen látott, nagy örömmel tárgyalunk velük, és mint mondtam, köszönöm, hogy tartják a legelején meghirdetett igen ambiciózus menetrendet. Köszönöm szépen. És az előadónak adom akkor újra meg a szót Lenners úrnak. Nem tudom, van-e kérdése? A bizottságnak is felteheti, de bárhoz nekünk is. Igen, köszönöm szépen. Nincs kérdésem jelenleg. És nem hiszem, hogy visszatérek azokra a pontokra, amelyek felmerültek. Köszönöm mindenki elkötelezettségét, és amit ön mondott, azzal egyetértek, valóban úgy gondozom, hogy egy közös felfogás felé haladunk, részleteket még tisztázni kell. Hadd hangsúlyozzam azt, ami a tájékoztatással kapcsolatos, hogy ne legyen félreértés. Én is úgy gondolom, hogy az információszolgáltatás döntő, nagyon fontos. Én magam is egy határmenti területről származom, két ország van a régió mellett, és nagyon fontos a tájékoztatás. Pont ezért nem hiszem, hogy az információszolgáltatást az Európai Munkaügyi Hatóság szintje tudja a legjobban kezelni. A választókerületemmel hetente tárgyalok, és nagyon sokszor például a ható, az adózási ügyek koordinációjának a hiányát említik. Nem tudom, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság hogyan fogja tájékoztatni teljes mértékben az embereket, azokat az állampolgárokat, akik külföldre akarnak menni a munkaügyi kérdésekben, munkaügyi jogszabályokban. Hogyha nem tájékoztatja őket a kétoldalú adó megállapodásokról, mondjuk Hollandia és Németország között jó, persze ez nem az ő dolguk, ezzel egyetértek, de az információ biztonságra figy- biztosítására figyelni kell, de nem gondolom szükségszerűen, hogy ezt pont az Európai Munkaügyi Hatóság szintjén fogjuk tudni megoldani. Az információ számunkra is nagyon fontos, ezt nem vitatom. A többivel kapcsolatban pedig már az órát nézem, látom, hogy már elmúlt este fél tíz, 22 óra 35 van, úgyhogy nem szeretném fenntart, feltartani a többieket és untatni a megjegyzéseimmel. Köszönöm szépen, és köszönöm én is a hozzászólást. A menetrend a következő. A foglalkoztatásiban október 18-án szavazunk, a plenáris dátuma pedig még nem került megjelölésre. Akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat. Hogy mondja? Jó, tehát azt hallom, hogy a nyolcas napi rendi ponttal kellene folytatnunk, de Kávésámban előadó még nincs itt. Pedig hát ez egy nagyon fontos jelentés. Kérem önöket, hogy várjunk 5 percig, vagy nem tudom, hogy újra kíván ezt szólni valakit. A munkaügyi hatósággal kapcsolatban 5 perc szünetet rendelek el. Kérem, hogy mindenki térjen vissza, mert a 8-as napi rendi pont rendkívül fontos a parlament számára. Részt kell vegyünk benne. Yeah.

sì, <laughs> Okay, friends. Uh, rendben, kedves barátaim, akkor kezdjük ismét meg a munkát. És következik a nyolcas napi rendi pontunk az Európai Unióban alkalmazandó átláthatós kiszámítható munkafeltételek témájával foglalkozunk. És azzal kezdeném, hogy meg is adom Kávét Sambon úrnak, előadónknak a szót, aztán következik az árnyék előadók, majd biztos vagyok benne, hogy hogy lesznek még észrevételek a bizottság részéről is Tessék akkor, Kávát Sambon úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit üdvözlök. Egy hosszú a nyári szünet után. Remélem, hogy mindenki frissen tér vissza, és ez majd hozzájárul a munkák minőségéhez is spanyolul fogok beszélni, mert egy nagyon érzékeny témáról van szó, hogy fontos az, hogy mit mond az ember, és tudom, hogy remek tolmácsaink vannak, akik majd segítenek bennünket a megértésben. Milyen keretben is kell gondolkodni? Hát tudjuk, hogy ez az irányelv nagyon sürgős, nagyon kevés az időnk. Gyakorlatilag azt is láthatjuk, hogy a bizottság részéről is világos az érdeklődés, és mindenki számára rendkívül fontos az, hogy ez az irányelv a parlament hozzájárulásával is még ebben a mandátumban megvalósuljon, tehát remélhetőleg még az európai választások előtt, már csak azért is, mert ennek rendkívül nagy és jó hatása lenne arra, hogy a társadalom hogyan ítéli meg az Európai Parlament munkáját. Természetesen ennek az irányelvnek nagy fontosságot tulajdonítunk azért is, mert ez az egyik fontos kifejeződése a szociális pillérrel kapcsolatos munkánknak, a Göteborgi találkozónkra utalnék ebből a szempontból. Köszönöm szépen a kollégáknak is azt, hogy ilyen jó munkát végeztek. Miért is gondolom ezt? Nagyon sok módosítást olvastam el, ez is azt mutatja, hogy mennyire odafigyelünk ennek az irányelvnek a megvalósulására. Számomra világosan kiderül az, hogy hol tudunk pontokat kidolgozni, és ahol szerintem nem lesznek problémák a következők. Az információra vonatkozó fejezetekre gondolok itt például, lehetőséget kapunk arra is, hogy beszélni tudjunk arról, hogy mikor kell az információk átadását megvalósítani, és általában a KKV-k vagy az administratív terhekkel kapcsolatos munkában mit tudunk javítani. Fontos az rugalmasság is ebből a szempontból, és az is nagyon fontos, hogy az első napon milyen információt kapnak a munkavállalók. Ez például a vidéki területeken rendkívül fontos, és ez lesz az alapja a további munkánknak, de természetesen aztán intelligens módon tudunk majd a realitásokhoz alkalmazkodni, attól függően, hogy eh, hol milyen területen, milyen vállalkozói struktúrával találkozhatunk, például a KKV-k vagy az internetes ellátottság kérdése is fontos lehet ebből a szempontból. Szerintem itt nem fogunk nehézségekkel találkozni, és nézzük most a jogokat. egy olyan időpontra van szükség, amelyben meg tudunk egyezni, hogy milyen hosszú legyen a próbaidő. Itt arra kell emlékeznünk, hogy a tökéletes az sokszor a jónak a szellensége, úgyhogy itt konkrét üzenetekre van szükség, praktikus, gyakorlatias megközelítésre, mert így tudjuk kifejleszteni a Göteborgot, az ott megfogalmazottakat, hogy mindez kézzelfoghatóvá és érezhetővé váljon az európai polgárok számára is. Ne csak retorika, ne csak szép szavak legyenek ezek, mert ha például azt mondjuk, hogy itt van egy maximális képzési idő, ami mondjuk 25%-át tennék ki a munkaidőnek, akkor ezen keresztül egy konkrét jogot adunk az emberek kezébe, és nem a semmiről beszélünk, nem üres szavakat hangoztatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért sikerül majd megegyeznünk, és ennek fontos hatása lesz szociális szempontból is. Ezen kívül pedig tovább kell dolgoznunk azon, hogy a jogokat továbbfejlesszük, Láttuk már azt is, hogy mi a helyzet a kihelyzett munkavállalókkal, de egyenőre nem látom azt, hogy itt ezen a területen milyen konkrétumokat tudunk nyújtani az embereknek. Én azt gondolom, hogy erre szükség van, és abból kell kiindulnunk, hogy az Európai Bizottság munkája is egy jó alapot jelent a mi további munkánkhoz. Megvannak például a minimális jogok, ami egy kompromisszumos megoldás, És ezek mind olyan témák, amelyekről természetesen lehet vitázni, és világos az is, hogy a termelés világában, a munka világában nem szabad, hogy megnyissunk olyan kapukat, amelyek visszaélésekre adnak okot, önkényességre. Nem lehet egy ilyen teljesen ellenőrzésmentes területet kialakítani. Én mindig is azt mondtam az bérrel kapcsolatban, hogy nem lehet azt mondani, hogy betiltjuk ezeket a fajta szerződéseket, nem is lehet ez a célunk. Természetesen nem az Európai Parlament az erre megfelelő helyszín ugyanakkor józan gondolkodásra van szükség, európai parlamenti szinten is, hogy a visszaéléseket visszaszorítsuk, és ebből a szempontból ezek a nulla órás szerződések is megkérdőjeleződhetnek. Most mindezzel együtt azt is látnunk kell, hogy hol vannak az ellentmondások. Láttam azt is jelentéstevőként, hogy mennyire ellentmondásosak a módosítások, mennyire egymással szembe mennek. Itt a definíciókra gondolok, például azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent az, hogy munkavállaló, ennek a definíciója. Nagyon nehezen megragadható, már csak azért is, mert rengeteg fajta munkavállalóról beszélünk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi a célunk ezzel a szöveggel. Az a célunk, hogy elismerjük, hogy vannak olyan jogok, amelyek a munkavállalókat megilletik, európai szinten is. akármilyen fajta munkavégzésről is van szó, és bármilyen szerződéses viszonyról is beszéljünk. Én azt figyeltem meg, hogy itt egy kettős aggály fogalmazható meg. Az egyik oldalon az nagyon fontos, hogy európai szinten és egyetemlegesen fogalmazzuk meg ezeket a jogokat bárki számára, akik dolgoznak. Tehát ez minden munkavállalóra vonatkozzon. A másik oldalon azért sokkal inkább technikai és jogi jellegű aggályokról van szó, tulajdonképpen ugye itt mindig jogászok dolgozzák ki ezeket a gondolatokat, és megpróbálják azt megakadályozni, hogy a szubszidiaritás elve sérüljön, vagy beleavatkozzunk a nemzeti jog hatásköreibe. És ez fontos is, de mégiscsak itt azért valamennyire a jogtól el kellene távolodnunk a vita során, és az alapvető jogokra kellene odafigyelnünk, nem a jogrendekre és az implementációra. Ne ebből induljunk ki. Ezzel kapcsolatban lesz majd nem sokára egy írásos javaslatom is, amiben meg fogjon próbálni az alapvető kérdésekre redukálni ezt a vitát. Gyakorlatilag arról van itt szó, hogy minden olyan személy, aki függési viszonyban van gazdaságilag, szervezetileg, funkcionálisan, akár hierarchikus szempontból is a munkavilágában, tehát mindezek a személyek a jogokat, ezek a jogok ezeket megillessék. És természetesen az is egyértelmű, hogy minden egyes európai ország, hiszen nem lehet európai munka jogot kidolgozni részletesen, minden egyes ország majd úgy implementálja ezt, ahogyan azt a saját jogrendjébe be tudja illeszteni. De ez már implementációs kérdésé válik innentől kezdve. Nevezhetik ö, ö, ezeket a személyeket vállalkozóknak, magánvállalkozóknak nem az a lényeg, hogy hogyan nevezzük ezeket a személyeket, hanem az, hogyha egy függési viszonyban lévő személyről van szó, akkor hívják, ahogy akarják, de ö, a jog hatája alá esik ez a személy. Tehát ezt kellene biztosítani mindenhol. És ez lesz az, amit én majd megfogalmazok a javaslatomban is, mert hogyha egy kodifikációs gondolatmenetben beleragadunk, akkor gyakorlatilag valakinek mindig rá fogunk lépni a tyúk szemére, mindig lesznek majd olyan rendszerek, amik majd úgy gondolják, hogy ez nem megfelelő a számukra, hát én úgy gondolom, hogy nekik kell alkalmazkodniuk, és hogyha nem tetszik nekik, akkor majd az Európai Bíróság dönt, mert itt alapjogokról van szó, ebben az irányelvben nem alapjogszabályokról, hanem alapjogokról beszélünk. Az interpretáció már más kérdés lesz. A munkajogot hozzá kell illeszteni európai szinten az új munkavégzési formákhoz is, hiszen egész Európában ezt várják tőlünk. Egyelőre ennyit tudok elmondani, még nagyon sok munka vár ránk. És most, hát nagyjából egy óra múlva meg is kezdhetjük a munkát. Köszönöm. Thank you, Mr. Calvésambon. Köszönjük szépen Kávesambon úrnak. Most pedig a néppárt képviseletében Ratkin úr kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves előadók, tisztelt kollégák, szeretnék utalni arra, hogy, hogy ezért egy kicsit engem irítás, sőt mondhatnám, hogy mérges vagyok, hogy ma délutánra eredetre kitűzött napirendi pontot megváltoztattunk, most a vakáció után ilyen rövid időn belül egyszer csak előrébb hozzuk ezt a pontot, és ezért már egyeztetett más elfoglaltságomat kellett elhalasztanom. Én ezt nem tartom helyén valónak, és szerettem volna ennek hangot is adni, ennek a véleményemnek. Ezen kívül pedig, hát azért osztozzom az előadó optimizmusában, az árnyék előadói találkozókon is egyértelművé vált az, hogy, hogy itt nagy a konszenzus, ami övezi ezt a, a témát. Itt valóban az a cél, hogy csak szociálpolitikai, retorikai szólamokat pufogtassunk, hanem hogy valóban javítsuk a munkavállalók helyzetét. Éppen ezért úgy gondolom, hogy jó úton járunk sok kérdésben, ugyanakkor viszont világosan azt is el kell mondanunk, hogy vannak olyan pontok, ahol még fél évekre vagyunk a kompromisszumtól, és ahol én személy szerint nem is nagyon látom, hogy valaha elérjük majd azt, és akkor most akkor csak példálózó jelleggel itt a, uh, a munkavállaló fogalmának jogi definícióját ragadnám ki. Hát az előadó nézetével szimpatizálok én, hiszen ő azt mondja, hogy próbáljuk meg nem annyira a jogászként, ne, próbáljuk ne annyira jogászként fellépni, hanem politikusként mindenki számára ez nagyon szimpatikus, aki nem jogász, hiszen ez mindig azt jelenti, hogy akkor a józan paraszti ész kap több teret, de ha már törvényekről van szó, akkor sajnos nem engedhetjük meg magunknak, hogy itt ne jogi szemmel tekintsünk ezekre. Hát, hogyha a nemzeti tagállamokban a végrehajtás nem segítjük azzal, hogyha itt a jogi szempontokat figyelmen kívül hagyjuk. Én tehát azt mondanám, hogy továbbra is dolgozunk azokon a pontokon, ahol már eddig is konszenzus alakult ki, hiszen a, a választások előtt még sikerülhet egyeteművé tenni azt, hogy mennyire fontos számunkra, hogy javítsuk a munkavállalók helyzetet. De olyan kérdésekben, ahol ez a kompromisszum nem rajzolódott még ki, mint például a munkavállaló fogalmának definiálása, ott akkor mindenki szavazzon a maga belátása szerint, és akkor majd valamelyik megoldás megkapja a többséget, de úgy gondolom, hogy ezeknek az örvény nem szabad a nagy közös pontokat szem előtt téveszteni, ahol előre tudunk lépni a munkavállalók érdekében, tegyük ezt meg. Köszönöm. Köszönjük szépen. López úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt hónapok során végeztünk találkoztunk a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel is. Egyetértek az elhangzottakkal. Nem arról van szó, hogy az Európai Parlament a következő hetek, hónapok során egy, egy rendkívül fontos munkát kell, hogy végezzen, mert ez fogja jelenteni azt a jogi alapot, táptalajt, amely a szociális jogok szempontjából alapvetően fontos, és amely az elmúlt négy év munkáját is tükrözi, de most konkrét formába szeretnénk ezt önteni, hiszen tudjuk azt is, hogy nagyon nagy változások mutatkoznak a munkaerőpiacon, gazdaságban, és ezeket hozzá kell igazítanunk a munka, vagy ezekhez hozzá kell igazítanunk a munkaerőpiaci változásokat is. Köszönöm szépen! Ezért gondolom fontosnak, hogy négy nagy területen végezzünk egyeztetéseket, kettő ebből az alapvető jogokra vonatkozik, tehát a minimális jogokra és az információs csomagra, amelyet ki kell majd egészítenünk természetes módon a jogi munkát. Ezzel kapcsolatban egyébként a bizottsági javaslat is nagyon jó, és természetesen a különböző álláspontok összeegyeztetése révén reméljük, hogy itt majd eredményeket tudunk felmutatni. És aztán van egy másik terület, amely rendkívül fontos számunkra, 12-es cikkről van szó a bizottsági javaslatban, amely arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk elismerni azokat a meglévő munka erőpiaci modelleket, amelyek már léteznek a kollektív szerződések szempontjából is, és amelyekre európai elismerésre, amelyeket európai szinten el kell ismernünk. Itt főként az északi tagállamokra gondolok. Tudjuk azt is, hogy ez az iránye majd további mm, hullámokat vet az európai piacokon, és el kell ismerni ezeket a modelleket. Ez nem csak számunkra fontos cél, hanem az összes frakció számára. Meglátjuk, hogy ez hogyan tud majd konkrétan megvalósulni egy szöveg formájában. És végül a negyedik terület, amelyben egyeztetésekre van szükség, és itt azért nagy nézetkülönbségek vannak, ez a kettes cikkben a definíciók lényegét tekinti számunkra, a mi frakciónk számára nem az a fontos, hogy a kodifikáció európai szinten hogyan valósul meg. Nem definíciós kérdésekről van itt szó, hanem arról, hogy mindez három olyan területre is kihat majd, amely szerintünk alapvetően fontos. Mik ezek? Az első a hatáskör, és ez nagyon releváns, a jogbiztonság kérdése, amely ennek az irányelvnek a révén kialakul majd, és végül pedig az, hogy mennyire foganatosítható az irányelv, mennyire megvalósítható majd. Tehát nem a definíción akarunk mi rugózni, hanem az a fontos számunkra, amit majd mindez előidéz. Minél több embernek a problémáira megoldást találjunk, és minél több új jelenséget le tudjunk fedni az európai munkaerőpiacon, a magánvállalkozókra gondolok, vagy az más új, új és innovatív munkavégzési formákra, gondolok. Miről van itt szó valójában vállalkozókról, kényszervállalkozókról, vagy munkavállalókról, vagy a kettőnek valamiféle egyvelegéről. Tehát itt egy gyakorlatias megoldásra van szükség, és ezért is eh, hangsúlyozom azt, hogy eh, miért fontos számunkra ez. Fontos tehát az, hogy folytassuk a munkát, eh, hogy előre tekintsünk, és ennek az irányelvnek ki kell majd tekintenie, és különböző európai munkavégzési formákra kell megoldást találnia. Oda kell figyelni arra, hogy bizonyos szektorokban nagyon bizonytalan feltételek vannak, és mindenkit védenünk kell, az irányelvnek ez kell a célja legyen. Köszönöm. Thank you. I'll give the... Köszönöm szépen, most pedig McIntyre azt, hogy kapja meg a szót az ECR részére. Köszönöm szépen. Először is szeretnék az előadónak köszönetet mondani, hiszen valóban nagy köszönet illeti ezért a rengeteg erőfeszítésért, amit megtett. Valóban értékelem azt, hogy együtt tudtunk működni ilyen módon, és azt is, ahogy a mi aggájankat is figyelembe vette, én valóban nagyra értékelem ezt az együttműködési módot, és úgy gondolom, hogy sikerül majd kielégítő megállapodásra jutunk. De van számos terület, amiről szeretnék még külön is szólni. Az első ilyen, ami számomra nagyon agályos, és igazából itt a tanács javaslata az agályos, hogy a közszolgálatban dolgozókat kizárná az irányelv hatája alól. Közalkalmazottak tisztviselők így kikerülnének, és ez a fajta megkülönböztetés a közszolgálat és a magánszférában alkalmazottak között, ez nagyon szerencsétlen, vagy talán lehet, hogy mondjuk a fegyveres erők esetében az ott alkalmazottakra valóban különleges szabályokat kell alkalmazni, de minden más, mindenki más számára, aki alkalmazott, a, úgy gondolom, hogy egyforma szabályok kellenének. Én most úgy látom, hogy aki a kormány, a köz, a közszolgálat alkalmazottja, az, az kizár, azok kizáródnak a hatály alól, és ez nagyon rossz üzenet, és a aki valóban le kellett szögezni, hogy igenis a közszféra, közszférában dolgozók számára is érvényes kell, hogy legyen, és akkor lehet, hogy mindenki komolyabban is venni, mert így akkor ez úgy tűnik, hogy a kormány ö, foglalkozik ugyanezzel az irányelvvel, de mivel az ott dolgozók számára nem érvényes, és azt mondja, hogy mindenki más szára jó lesz ez az irányelv, és nem veszik komolyan. Miközben a cél az, hogy minimum standardokat, minimum jogokat eh, biztosítsunk a munkaviszonyban álló felek számára, a munkavállalók számára. Ha a tagállamok többet szeretnének, akkor ez természetesen összhangban áll azzal, ahogyan mi dolgozunk, hiszen az irányelv minimális követelményeket fektet le uniós szinten, és aztán a tagállamok eh, maguk alkalmazzák ezt olyan módon, ahogy az a nemzeti sajátosságokhoz igazodhat. Tehát itt nem kell mindent szabályoznunk, hanem jó alapokat kell teremtenünk. Nem kell mindent itt meghatároznunk és szabályoznunk. Ami számomra igazán problémás, az az, hogy a munkavállaló fogalmát hogyan is használjuk. Itt nagyon sokszor worker dolgozó áll, miközben employee-ra, alkalmazottra, vagy munkavállalra gondolunk. Tudom, hogy itt a munkavilága rengeteg szempontból változott, de itt, amit mi tulajdonképpen akarunk ezt érni, hogy itt különbséget tegyük a munkavállaló és a munkáltató között, és az ő viszonyukat szabályozzuk nem minden dolgozó, nem minden foglalkoztatott alkalmazott, és a munkáltató esetében ugye nem kezdünk el új szavakat használni, új fogalmakat, nem főnökökről, vezetősekről beszélünk, hanem munkáltatókról és munkáltatói viszonyra. A másik oldalának az éremnek a munkavállaló, és nagyon sok módosítom arra vonatkozott, hogy megfelelő szóhasználatra vegyem rá az előadót. Itt nagyon fontos a precíz fogalom használata. Én teljes mértékben megértem azt, hogy igen, az a cél, hogy biztosítjuk azt, hogy a különböző formában foglalkoztatottakat is védje ez az irányelv, ez pedig számomra úgy fordítható le, hogy a munkavállaló fogalmát kibővítjük, nem pedig, hogy a munkavállaló helyett egy más szót használunk, jelen esetben a workert, a dolgozót. Ez ugyanis jogi szempontból sokkal megfoghatatlanabb, és azért én azt szeretném, ha a munkavállalónál fogadnánk, ö, ö, fogadnánk el, és ennél a munkavállaló fogalomnál maradnánk, és tudjuk, hogy a nemzeti jog ezt lehet, hogy másképp értelmezi, de pontosan ezt kellene összehangolni. És aztán egy másik terület, amely számomra problematikus, az az, hogy ez az irányelv nem próbál e, megnézni, hogy más irányelvek már mit fednek le. Van például egy kiküldetési irányelvünk, egy határozott idejű szerződéssel dolgozók számára szánt irányelv, tehát és érdemes megnézni, hogy hol sikerült már megállapodásra jutni, és hol vannak már érvényben lévő irányelvek. És hát munkáltatóként nagyon nehéz rám, hogyha valaki tényleg meg akar felelni minden szabálynak, hogy valóban ezt átlássa, és az ellentmondásos szabályok között elég az, eligazodjon, hiszen lehet, hogy az egyik határozott idejű szerződéssel dolgozókra vonatkozó irányelv más mond, mint a kiküldetés irányelv egy-egy ponta. És én a jogalkotási munkát mindig úgy közelítem meg, és különösen a munkajog területén, az az, hogy biztosítsuk azt, hogy mindenki számára közérthető legyen, a kis vállalkozások vezetői számára, és akik tényleg mindent szeretnének betartani és lelkismeretesek, de mégis nehézségbe ütköznek, hogyha meg akarják fogadni a, a törvény minden betűjét, nem akarnak ők mondjuk szabályt sérteni, de lehet, hogy mégis annyira nehezen értelmezhető és átláthatatlan a jogszabályok tengere, hogy ezt teszi. Aztán a képzési pont. Itt az Egyesült Királyságban ismert koncepció pilóták kerestek meg ezzel, hogy ő esetükben nagyon sokszor nekik kell fizetni a képzésükért, a repülési órákért, miközben a munkáltatónak kellene a kiképzést fizetni. És én nagyon szeretném, ha ezzel ellen a gyakorlat ellen fel tudnánk lépni, és nem a munkavállalónak kellene a munkához szükséges képzések árát állnia. Köszönöm szépen, köszönjük McIntyre asszony. Paloma López Vergelyó, a GUE részéről kapja meg most a szót. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Hát először is szeretnék gratulálni és megköszönni a jelentéstevő munkáját, és azt, hogy megpróbál egyensúlyi helyzetet teremteni. Szeretnék egyébként a többi jelentéstevőnek is gratulálni, mert úgy gondolom, hogy itt mindenki megpróbál ebben a dinamikában gondolkodni. Nagyon korai lenne még bármilyen következtetést levonni, de azt szeretném azért elmondani, hogy az világos, hogy mindenki konszenzusra törekszik, és ez szerintem mindenképpen nagyon jó kiindulási pont. Egyetértek egyébként azzal is, hogy megpróbáljuk ezt az egész folyamatot a lehető legrövidebb idő alatt tető alá hozni. Nagyon fontos jogszabályról van szó az egész munkaerőpiac számára. Konkrétan szeretnék néhány kérdésről beszélni, de aztán természetesen majd az ülés után konkrétan is tudunk beszélni. Nagyon fontos az, hogy senkit se zárjanak ki a az irányelvben szereplő jogok hatájából, és ezért nagyon fontos az, hogy az alkalmazási kört hogyan alkalmazzuk, és hogyan állapítjuk meg. Ez egy rendkívül fontos probléma, és ez az, amire leginkább oda kellene figyelnünk. Aztán itt van a próbaidő kérdése. Természetesen, ahogyan többen utaltak már rá, függetlenül attól, hogy ki mennyit dolgozik, minden munkavállalónak jogokat kell biztosítanunk az irányelvben szereplő ö, értelemben. A próba időre vonatkozólag szintén. Természetesen itt a munkaszerződéstől is sok minden függ, de nem lehet ezt túl hosszúvá tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy magasabb van képzett személyek számára ez hosszabb is lehet, de ugyanakkor mindenki számára biztosítani kell ugyanazokat a jogokat, ugyanazt a védettségi szintet. Ezen kívül, ami a szakmai képzéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy ezt mindenképpen munkaidőben kell végezni, és ez számunkra nagyon fontos, nem szabad, hogy a, tehát, hogy ezzel revolverezzék a munkavállalókat, hogy a képzési idejüket hogyan számítják be. Természetesen mi tovább szeretnénk menni. Nagyon fontos számunkra ugyanis az, hogy semmilyen munkavállalót ne érjen olyan hátrányos megkülönböztetés, és ezért a záradék beépítését rendkívül fontosnak gondolom, és ezt figyelembe is kell vennünk a jövőben. Természetesen a definíciós kérdés minket is igencsak aggaszt, azért is van ez így, mert valóban egészen más munkavégzési formák a jellemzőek ma már, és ezért rendkívül sok olyan helyzet adódhat, amelyben nehézségekkel kell megküzdenünk. A definíció révén például platformokban dolgozók, amelyek most egyre inkább jellemző munkavérkezési formává válik. Nem szabad, hogy ők például kívül maradjanak a védettségből, de a munka adó definíciója is fontos szerintem, mert ezen keresztül lehet meghatározni és megragadni azt, hogy milyen munkavégzési viszonyról beszélünk. Ezért aztán oda kell figyelnünk arra, hogy ezt hogyan fogalmazzuk meg, hogyan definiáljuk, mert így nagyon komoly joghézagok alakulhatnak ki, amelyeket aztán később sokkal nehezebb lesz megoldani. És végül pedig egyértelmű az is, hogy a halászok szintén benne kell legyenek mindebben. Például a, vagy akár a háztartási alkalmazottak is ezzel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokat is ratifikálnia kell az uniónak. Úgyhogy végezetül azt szeretném még elmondani, hogy folytatódik még a politikai vita, azt akarjuk megakadályozni, hogy joghézagok alakuljanak ki, mert ezeket nagyon nehéz ez később már bezárni, és nem szabad, hogy egy olyan joganyagot hozzunk létre, amely már azelőtt okafogyottá válik, hogy egyáltalán életbe lépne. Én nem gondolom, hogy minden problémát meg tudnánk szüntetni, de természetesen Számomra az nagyon fontos, hogy bármi, amiről beszélünk, és amit papírra fektetünk, nem csak a nemzeti jogszabályokat kell tiszteletben tartsa, hanem a kollektív szerződéseket és a szociális partnerek szerepét, hiszen őnekik nagyon fontos szerepet kell biztosítanunk ebben az egész folyamatban. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nem látom Meszerics urat a zöldek részéről, ami azt jelenti, hogy sem az FTT-től, se pedig az INF-től, ha nincsenek itt a képviselők, akkor Jáslovieka asszonynak adom meg ahol a szót kérők közül először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mint mások is, én is úgy gondolom, hogy az irányelv, amely az Európai Unió munkaban alkalmazandó munkakörülményekről szól, mindenképpen frissítésre szorul ugyanúgy, mint a munkafeltételeket, az irányelveket is fel, módosítani, aktualizálni kell. Úgy gondolom, hogy bizonyos előírások nem elégítik ki azokat a feltételeket, amelyeket kellene. Gondolok például a munkavállaló munkáltató definícióra és a munkafeltételek, munkakörülmények definícióra, hiszen a tagállamok különböző meghatározásokat alkalmaznak. Ez persze a tagállamok összhelyzetéből, a különböző feltételek összességéből is adódik. Európai szinten nem szabad azonban megengednünk azt, hogy, ahogy az előadó is mondja, hogy ez maradjon, ezért sokkal pontosabb definíciókra van szükség. Azt hiszem, erre külön figyelnünk kell. Foglalkoztatásról is beszélünk employment angolul, azt hiszem nem kellene elmélyülni ebben, hiszen a foglalkoztatási modellek folyamatosan változnak, és ezt figyelembe kell vennünk. A munkafeltételekről, munkakörülményekről való ö, ö, kérdésekről kell beszélnünk. Vannak olyan helyzetek, amikor rugalmasságra van szükség, például a, munka, a felvétel során a munkáltató vázolja ezeket a feltételeket, de az írásos megállapodásban csak visszaigazolják, hogy miről volt szó a felvétel során. Minden esetre a vitás helyzetekben ezt nem lehet a alkalmazni. Ezért nagyon fontos, hogy az írásos megállapodást hét napon belül megküldjék a munkavállalónak az alkalmazást követően. A külföldre küldött, kiküldött munkavállalók esetében szintén fontos ugyanez az elv, hiszen itt az internet oldalon lévő információkat is figyelembe kell venni, hiszen a tagállamok itt sorolják fel az érvényes munkakörülményeket, ami a kiküldött munkavállalókra is gondol, vonatkozik. Azt hiszem, ez egy megfelelő áttakintés lehetne az egyes tagállamok előírásairól is. Az irányelv az ágazatok konkrét e, sajátosságaira is figyelemmel kellene, hogy legyen, gondoljunk csak a közlekedésre, vagy az átmeneti lehetőségekre, a munkavállalóknak azt hiszem joga kell, hogy legyen bizonyos dolgokra, amelyek azonban nagyon sok esetben már más irányelvekben megvannak. Ezért eh, ez nagyon veszélyes. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy eh, a, éppen ezért, hogy az előadó és a pontos definíciókra helyez nagy hangsúlyt. Szerintem be, kell, be fogjuk tudni tartani mindezzel együtt a határidőket. Köszönöm. Köszönöm. Bach úr a következő. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra az, hogy megállapodjuk, hogy az eltérések ellenére van együttműködés, mondjuk úgy, hogy szemben például a házon kívüli folyamatokról, ahol a szociális partnerek nagyon sokszor különböző véleményeket védenek. A definíció kérdése többször felmerült, azt hiszem minden nehézség ellenére fogunk tudni megoldást találni, ha igyekszünk. Mert ha nem, akkor az Európai Bíróság előbb vagy utóbb tulajdonképpen helyettünk kell, hogy elvégezze a munkát, neki kell jogalkotóként fellépnie, és ezt nem lenne jó megengednünk. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy figyelni kell arra, hogy a, ez, ezek az áll önálló, önfoglalkoztatottak eh, helyzete eh, megváltozzon, nem szabad őkről, őróluk megfeledkezni, és bizonyos körülmények között nem szabad a, illet, bocsánat, és az áll önfoglalkoztatást nem lehet megengedhetni. A rendelkezésre álló adatok felhasználása nagyon fontos, és minden ezeket össze kell gyűjteni, minden egyéb információt 15 napon belül meg kell adni a munkavállalónak. A munkaközvetítő ügynökségekre is figyelnünk kell, hiszen közvetlen kapcsolat a munkavállaló és a munkáltató között itt nincs ilyen esetben közvetlen kapcsolat, hanem egy harmadik személy, egy ügynökségen keresztül zajlik minden. Azt hiszem, ezzel külön kellene foglalkoznunk. A bizottság javaslatánál, mint mondtam, ugye irányelvről van szó, ezért a javaslatot magát kellene pontosítani. Ahogy én is mondtam, egyebek között a szociális partnerek szerepét a nemzeti szabályozásban, a, a kollektív szerződéses megállapodások, stb. stb. És tulajdonképpen a munkaügyi felületet is jobban be kellene vonni rajtuk kívül és megfelelő biztosítékokat adni számukra, hogy a munkában részt vehessenek. Köszönöm. Sajdra asszony, köszönöm szépen. Köszönöm én is, elnök asszony, köszönöm az előadónak az összefoglalóját. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy erősíteni kell a munkavállalói jogokat, de nem szabad új korlátokat felállítanunk. Több módosítót is benyújtottam ebből, erre vonatkozóan. Azt javaslom, hogy az EU definíciót például vegyük ki. Ez az egyik módosító indítványom. Az előadó eh, eh, Sambon úr eh, nagy igyekezettel próbál egy jobban megfogalmazott verziót benyújtani. Talán ez majd megfelelő lehet. Úgy gondolom, hogy nagyon ellentmondásos, sőt veszélyes a munkavállaló definíciója, mindenképpen változtatnunk kell ezen. Persze, jobb változatra van szükség, mert javítani kell a feltételeket. Nagyobb átláthatóságra, nagyobb biztonságra van szükség a munkáltatók számára is, de a munkavállalók számára is, hiszen semmit nem tehetünk a munkáltatók nélkül. Remélem, hogy végül sikerül elindulnunk ezen az úton. Köszönöm. Köszönöm. A bevezető vitát. Azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy megadjam a szót a bizottság képviselőjének. Olszan úr? Kérem. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tisztelt képviselőknek, hogy meghívtak ma minket ide. Nagy megtiszteltetés és öröm is, hogy ezen a dokumentumon dolgozhatunk, hiszen azt mutatja, hogy az európai döntéshozatali folyamatnak micsoda ereje van. A bizottsága javaslatát nem sokkal a, a pillér elkövetését, ö, bocsánat, elfogadását követően nyújtotta be. Hat hónappal a benyújtást követően pedig már itt tartunk. Azt látjuk, hogy önök, az előadó, az árnyék előadók, a szakbizottság hova jutott? Egy rendkívül nehéz és rendkívül fontos kérdésben messzire jutottak önök is. Ahogy hallottuk, igenis helye van az optimizmusnak, hiszen nagyon sok a, igen, erős a közös nevező. Nagyon sok a közös pont. Ez pozitívum. És mindannyian a gond belül is örömmel folytatják a munkát. Külön szeretnék köszönetet mondani Juncker elnök úr és Tiszen biztos úr nevében az előadónak a munkát, amit végzett munkatársaival, együtt, és a, szakbiz- és a szakbizottságnak is, hogy igen, nagy lendülettel fogtak hozzá e dokumentumhoz. Valóban látjuk, hogy nagy az egyetértés. Önök is tudják, hogy a válság a munkaerőpiac megosztottságát, diversifikálódását eredményezte ezzel párhuzamosan a digitalizáció egy nagyon sokrétegű munkaerőpiachoz vezetett, ami nagyon nehéz mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, mind a kormányok számára. Lehet ezt eh, egy egysége, eh, lehet ezt úgy megoldani, hogy különböző szerződéseket csinálunk, vagy pedig úgy, ahogy mi próbáljuk, hogy egy átfogó politikai, eh, politikai elvek csomagjával oldjuk fel. Úgy gondoljuk, hogy a, az, a munkavállaló EU definíciója gyakorlatra épülve nagyon fontos. De hát ez egy történelmi fejlődés, és az európai fejlődésnek egy egyedülálló lehetősége az, hogy most ezt az európai munkaerőpiac számára megfogalmazzuk. Aztán ott van az átláthatóság elve. Nyilvánvalóan különösen a, a kiszolgáltatott, a szabálytalan foglalkoztatásban lévő személyek felszolgálók, a kamionvezetők, stb., akik bizonytalanságban élnek, de azt se tudják, hogy a következő hónapokban, hónapot hogy élik túl, nem nincsenek tisztában a jogaikkal. Nekik kell biztonságot adni, és még egyszer megismétlem, hogy az elnök úr és Tiszen biztos úr számára ez az elsődleges és legfontosabb kérdés. Ezt kezdetől fogva hangsúlyozták. Aztán ott van az, hogy úgy persze szerényen, ezt, meg, ezt elismerem, de mégis fontos minimális jogokat határozunk meg a szabálytalan foglalkoztatásban dolgozók számára képzés, kiszámíthatóság terén, annak érdekében, hogy a, a legdurvább visszaéléseket meg tudjuk szüntetni. Nos, úgy gondolom, hogy önök is, az előadó is a jelentés tervezetben ezt megfelelően kezelte. Ahogy önök is mondták, a módosítók is olyan irányba mutatnak, ami már láttatja, hogy jó lesz a kompromisszum. Mi is optimisták vagyunk. Két kérdést szeretnék még kiemelni. Az egyik a szociális partnerek szerepe. A javaslatban a bizottság igyekezett jelentős szerepet adni a szociális partnereknek, hogy megfelelően tudjanak alkalmazkodni az új helyzetre. De vannak olyan szociális partneri modellek, amelyek rendkívül erősek, és hát mondjuk így inkább, hogy a kontrasztban állnak a javaslattal. Picit ellen, ellent mondanak neki. De igenis meg kell találjuk azt a javaslatformát, amely az egész Európai Uniónak segít. Ott is, ahol nem minden szociális modell ilyen egyszerű tud, és ilyen erős. Tudom, hogy ez egy nagy kihívás, de abban is biztos vagyok, hogy az előadó megoldja. A meglévő irányelvek átfedése a következő dolog. Hiszünk abban, hogy a bizottság az új irányelvekkel nem problémákat teremt, és hogy ez az irányelv megfelel majd, koherens összhangban áll a többivel, a, amely a részfoglalkoztatás, a foglalkoztatás többivel foglalkozik. De természetesen technikai értelemben is szívesen működünk együtt, hogy ezt tisztázzuk. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy vannak átfedések, de a tanácson belül ez nem merült fel de ha gondolják, akkor igenis nézzük meg részleteiben. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, van-e még valaki, aki hozzá kíván fűzni bármit? Igen. Akkor visszatérünk az előadóhoz, aki végül is lezárja a vitát. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Now, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Elmondom spanyolul a véleményemet, hiszen ez itt sokkal egyszerűbb, és így közvetlenebb vagyok. The first thing, and I go to, to... Az első dolog, és itt nagyon konkrét gondolatokra térnék rá, mert most ezeken fogunk majd dolgozni. Minden esetre a néppárti kollégáknak köszönöm szépen a munkáját és a támogatását, és természetesen nagyon fontos a jogalkotás szempontjából a jogi szemlélet, de mégiscsak itt most alapjogokat szeretnénk megállapítani. Ez a fő cél, nem munkajogi kódexet vagy szabályokat kívánunk kialakítani nem akarunk beleszólni a nemzeti jogalkotásba, de természetesen mindemellett én már el is kezdtem a jogi szakértők csoportjával dolgozni, természetesen ha sikerül megállapodásra jutnunk, akkor konzisztens megfogalmazást kell alkalmaznunk. Nagyon fontos tehát az, hogy pontos megfogalmazásaink legyenek, és az irányel valóban koherens legyen. Az snd is kollégának a következőnek mondanám, ez arra emlékeztet engem, amiről később is szó esett, fontos lenne inzisztálni, sőt, akár inkább többször is kimondani azt, hogy a kollektív tárgyalások, a szociális dimenzió alapvetően fontos, és természetesen vannak olyan országok, és ezt én pontosan tudom, hogy ilyenkor ön az, ön az ön országáról beszélek, hölgyem, tehát itt a szociális jogokat figyelembe kell venni, és ezeket az egész folyamat központjaként kell kezelni. Ugyanakkor nagyon fontos lenne az, hogy akár a gyakorlatban is ezt megvalósíthatóvá tegyük. Mindemellett lehet, hogy én egy kicsit radikálisabb a hangzott, amit mondtam, de itt nem csak arról van szó, hogy én tényleg elutasítom azt, hogy bárki, akinek benne kellene lennie a hatáskörbe, az kiessen alóla, nagyon ke- nem szabad, hogy kivételek legyenek ebből a szempontból, de ezen felül még szeretném elkerülni azt a helyzetet, hogy a jogi dömping valósuljon meg. Ezt nagyon konkrétan mondom, és mit is értek ez alatt? Nem akarom azt, hogy az országoknak megadva az összes lehetőséget arra vonatkozólag, hogy a definíciókat ők kezeljék, ezen keresztül hatással legyenek arra, hogy valaki kiszoruljon a hatáskör alól. Ezt szeretném elkerülni. Nem akarom, hogy ez megvalósuljon. Nem akarjuk, hogy bárki a definíciós problémák miatt kikerüljön a hatáskor alatt, alól. Teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük az adott szemét, hogyha valamilyen függési, munkaügyi függési viszonyban van, és ezen McIntyre asszonynak is választ szeretnék adni, hogyha gazdaságilag, szervezetileg vagy a hierarchia szempontjából alávetett állapotban van, akkor őt le fogja fedni ez a jogszabály, akárhogy is definiáljuk az ő személyét. És az, és, és ne akarjunk itt versenyt, hogy mindenki a saját jogában másképp értelmezhesse és meghatározhassa ezt a fogalmat. Mindenki azt írhat, amit akar, de a jellegzetességei ugyanazok kellene, hogy legyenek, legyenek világosak, egyetemek, hogy ki a munkavállaló. Hogyha egy természetes személy ezekkel a sajátosságokkal bír ilyen tevékenységet folytat, akkor őt lefedi ez a védelem ezt szerettem volna mindenki számára érthetővé tenni. Én természetesen én is aggódom azért, hogy ne legyenek bűnbakok, vagy ne maradjanak ki valakik a hatály alól. Természetesen ezt is figyelembe vettem a megjegyzéseket a végrehajtással kapcsolatban a GUE kollégája, GUE-ból szervező kolléga a kollektív tárgyásokra vonatkozó végrehajtás, ugye nekem is fontos, és a további pontok. Itt sok-sok pont van, amit most nem akarok eh, részletezni, de ezeken még dolgozni fogunk. És aztán aztán a néppárti kolléga, árnyék előadó elmondott, hát itt sok mindennel egyetértek, sok mindent figyelembe vettem. Bák, Bák úr ezen aggája, hogy hogyha ügynökségek által ki kölcsönzött vagy közvetített munkavállaló van szó, őket is védeni kell, egyetértek vele. És hát tényleg köszönetet szeretnék mondani a támogatásért, az ötletekért, felvetésekért, és tudom, hogy ez konkrétan egy nagyon kényes probléma. És aztán, amit hallhatunk Danutától, illetve más kollégáktól itt nyilván itt egy két oldalú viszonyra van szó, munkáltató és munkavállaló képezi ezt a viszonyt. Én mondtam, hogy nem akarok itt ilyen jogi szövevénybe bonyolódni, de hát nyilvánvalóan fontos, hogy a munkáltató és a munkavállaló viszonyát tisztázzuk, és az is fontos, hogy, hogy ne túlozzuk el mindezt. Természetesen a munkáltató is egy fontos szereplője ennek a modern fontos hogy ne éljenek vissza a jogaikkal, de ne is túlozzuk el az ő akadályozásokat, és úgy gondolom, hogy a munká, munkavállalók is egyetértenek ezzel. És köszönet illetve a bizottságot is. És hát nem csupán öröm számomra, hogy ezen a dosszén dolgozhatom, hanem kötelezettség is, valamennyi kötelezettség, a társadalmi kötelezettség, a választóink felé is egy kötelezettségvállalás. És hát mindenki bármivel hozzám fordulhat, mondhat, eh, nyilván mindent nem tudunk figyelbe venni, de a bizottság valóban legtöbbet, a legjobbat akarta kihozni ebből a dosszéből, egy új európai definíciót akart a munkavállaló vonatkozásában, de hát ez véleményem szerint rendkívül nehéz lesz. Én inkább a viszonyból indulnék ki munkáltató munkavállaló viszonyába, de hát lehet, hogy itt kicsit várunk kell, illetve az Európai Bíróság segítséget is igénybe vehetjük. mert különben blokkolni fogjuk egymást, és mi most még csak az első lépésnél tartunk, nem a szabad, hogy itt elakadjunk, amikor a, az uniós munkaerőpiacot akarjuk valóban szabályozni. Vannak még más érintetetlen dolgok, mint a a biztosítások kérdés, munkanélkülbiztosítás, és így tovább, és így tovább. Jó lenne, hogyha tovább tudnánk lépni. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük Kávat Csambon úrnak, és köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek ebben az eszmecserében, hiszen ez egy nagyon bonyolult, de ugyanakkor rendkívül fontos terület. Megvan a menetrendünk, és az M plusz szakbizottságban október 18-án szavazunk, tehát van még időnk, hogy foglalkozzunk a témával, és a legjobb meghatározásokat, megoldásokat megtaláljuk, és hát eh, ennek fényében akkor le is zárhatjuk ezt az eszmecserét, jön az ebédszünet, és délután háromkor, nem fél háromkor, még egyszer elmondom, három órakor találkozunk, és akkor az Európai Szociális Pluszról fogunk beszélni, illetve ezzel kapcsolatban lesz egy workshop is, remélhetőleg érdekesnek és fontosnak tartják majd ezt a témát. Ahhoz, hogy sokan eljöjjenek, itt sok pénzről van szó, egy rendkívül nagy jelentőséggel bíró alap, legalábbis a mi szakbizottságunk szemben ez egy nagyon fontos alap, és eddig nagyon jó irányba mozdultunk el, úgyhogy délután háromkor találkozunk, és várunk mindenkit erre az érdekes eszmecserére. Köszönöm.